Uh, dear friends, ladies and gentlemen, I am very glad. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy uh, itt vannak. Két napig tart az ITRE bizottság ülése, nagyon sok uh, a feladatunk. Before we start our mert még, és még mielőtt elkezdenénk az ülést, és megnyitnám az ülést, szeretném a szót megadni a tolmácsainknak. Szeretnék eh, néhány szót szólni az anyanyelvemen. Ogromnym stopnyu. Mindannyian tudják, hogy a munkánk jelentős mértékben a tolmácsokkal való együttműködésünkön múlik az ő munkájuktól, az ő tevékenységüktől függ a mi munkánk is. Az Európai Parlamentben a munkánknak szerves részét képezik ők, nélkülük nehezen boldogulnánk. A, lehet, a világon a legtöbb nyelvről tolmácsolnak, itt az Európai Parlamentben, tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentben gyakorlatilag több nyelvről tolmácsolnak, 23 nyelvről, mint az ENSZ ügynökségekben, nem minden egyes ülésen persze, itt sem az ITRE bizottságban, de például a plenáris ülésen igen. She, te osoby, które tłumaczą nas w kabinach, chciały powiedzieć kilka słów na początku. És a, tolmácsó, a tolmácsaink szeretnének eh, hozzánk intézni néhány szót, úgyhogy kérem, vegye fel mindenki a fejhallgatóját, és eh, mindenki beállítja magának azt a csatornát, amelyet a legjobban, amelyen a legjobban érinti az adott nyelvet, és a tolmácsoknak adnám most meg a szót. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egyoldalúan rájuk kényszerített új munkakörülmények miatt munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink harmadik heten nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink közös megoldása érdekében. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyalások folytatásaig túlmunkát nem végzünk, a mai ülésen a tolmácsolást pontosan 18 óra 30 perckor befejezzük. Köszönjük a figyelmet! E, Ez azt jelenti, hogy ma 18 óra 30-ig lesz e, tolmácsolás. Néha azt e, kérjük a tolmácsainktól, hogy tartsanak ki még néhány perc erejéig, erre ma nem nyílik lehetőség. Én a trialógusok során már szereztem némi tapasztalatot ezzel kapcsolatban, hiszen önök is tudják, hogy elég sok háromoldalú egyeztetésen dolgozunk, és ott a tolmácsaink addig vannak velünk, addig dolgoznak, ameddig tervezett, ameddig, ameddig terveztük az üléseket. A Strasburgi trialógusok során például volt egy olyan ülés, amely 5 órával hosszabb ideig tartott a tervezetnél. Hát ez a helyzet, hogyha szeretnénk elvégezni, lezárni egy dossziét, akkor gyakran hosszabb időt vesz ez igénybe, minden esetre nagyon hatékonyan kell dolgoznunk, hogy lezárjuk kellőben az ülést. El is kezdjük akkor rögtön. Az első pont a napirend elfogadása. Ha nincs észrevétel, akkor a napirendet elfogadottnak tekinthetjük. Nincs észrevétel. Az elnök közleményei nincsenek különösebb közleményeim. Harmadik napirendi pont, ez pedig a az április 23-ai és 24-e jegyzőkönyv elfogadása, amennyiben nincs észrevétel az ülés végéig a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Most pedig áttérünk a, az ülésünk első érdemi napirendi pontjára, mely tulajdonképpen a negyedik napirendi pont, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának képítése az Európai Unióban. Ideje cselekedni. Krasznodebszki úr az előadó, Tudják, hogy az ITRA a Trump bizottság számára készít egy véleményt, mely szintén illetékes ebben a témában, ebben a fontos témában, és a mai napon, a mai délutánon Csezek úr szintén az ECR részéről fogja helyettesíteni Krasznyodevszki urat, aki az előadó. Szeretném most minden további nélkül megadni önnek a szót Krasznyodevszki professzor nevében. Nie głosu. E, pan profesor Krasnodębski nie mógł... Köszönöm. Krasnodębski úr sajnos nem tud részt venni a mai ülésen, mivel a repülőgép e, összekütetésével kapcsolatosan voltak gondok, ezért engem kért arra, hogy helyette szóljak itt. Tisztelt kollégák, megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom ma véleményünket az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának fejlesztése céljából az EU-ban. Az EU cselekvési tervet hozott létre, és a tagállamokban megítélte a keretterveket is. Most legfőbb ideje annak, hogy az Európai Parlament is világos jelzést küldjön valamennyi érintett szereplőhöz. Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája területén más piacokat sem bagatelizálhatunk el, mint például a kínai piacot, ahol is a hálózatokat sokkal nagyobb sebességgel fejlesztik, mint ahogyan az várható lenne. Piacunkat tehát erőteljesebben kell fejleszteni, mert ha nem így járunk el, akkor esetleg veszíthetünk a lendületből, és nem leszünk képesek arra, hogy a nemzetközi szereplőkkel tartsuk a lépést. Ezért négy pillérére összpontosítottam ennek a problémakörnek. Nagyon fontos a számunkra, hogy meghallgassa a hangunkat, a véleményünket a TRAN szakbizottság. És remélem, hogy kollégáim követni tudják a logikámat, és a lényeges kérdésekre tudunk összpontosítani. Ma különösen két témára utalnék. Elsőként biztosítanunk kell azt, hogy a magasabb energiaigény ne zavarja az ellátás biztonságát helyi és regionális szinten. Nagyon fontos az elektromos mobilitásba való beruházás, ugyanakkor ezt össze kell kapcsolni az intelligens hálózatokba és töltő állomásokba való beruházásokkal. Ha ezt nem tartjuk szem előtt, akkor az energiaintenzív időszakokban magasabb energiaárak alakulhatnak ki. Azt is biztosítanunk kell másodszorban, hogy a többéves pénzügyi keret forrásait a lehető legjobban kihasználjuk. Maximálisan ki kell használni a szinergiákat, hogy az alternatív üzemanyagok potenciálja szabadon kibontakozhassék. Itt a CEF-ről, az Európai Hálózat finanszírozási eszközről van szó. Az, a Horizont programról, a strukturális alapokról, amelyek valamennyien fontos szerepet játszanak az infrastruktúra kifejlesztésében. Észszerűen koordinálnunk kell ezeket az eszközöket egymással, és mindenek előtt el kell kerülnünk, az úgynevezett halálvölgyet a kutatás és a fejlesztés között. Tisztelt árnyék jelentéstevők, nagyon köszönöm, hogy tudomásul vették a véleményemet, várom tehát a kommentárjaikat, módosítóikat, és nem sokára újra megkeresem Önöket új kompromisszós módosító javaslatokkal. Önöknek és magamnak is jó együttműködést kívánok, köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm. hogy felolvasta ezt a közleményt Krasnodebski professzor úr tollából, aki a véleményünk megfogalmazója ebben a témakörben. Most pedig a néppárt képviseletében Virkonen asszony sajnálatos módon nincs jelen, de az ITRE titkárságnak megküldte a kommentárjait. Jó magam fogom ezeket most felolvasni. Henna Virkunen, Shadow Reporter of Bihar. Henna Virkunen, a néppárt árnyék jelentéstevője. Szeretném megköszönni a Krasnodemski úr ezt a tervezetet. Nagyon, egy, nagyon is egyetértek azzal a véleményével, hogy kulcsfontosságú az akkumulátorok gyártását előmozdítani, hogy egy fenntartható akkumulátorgyártást mozdítsunk elő Európában, és egy alternatív üzemanyagokra épülő értékláncot, valamint előmozdítsuk a versenyképességet. Az autó gyártás kulcsfontosságú Európa számára. Az EU és a tagállamok az alternatív üzemanyagokat szeretnék terjeszteni a közlekedésben, hogy csökkentsük az a kőolajtól való függőségünket, és ennek a közlekedésre gyakorolt negatív hatásait. Támogatnunk kell Európa energetikai biztonságát is, az Európa Uniónak célokat kellene kitűzni tűznie, annak érdekében, hogy az ágazat a céloknak eleget tudjon tenni, de mindig technológia semlegességre kell törekednünk. A kibocsátások csökkentésére, ez egy gyors és hatékony módja a kibocsátások csökkentésének. A fenntartható bioüzemanyagok véleményem szerint egy hatékony válasz lehetnek az üzemany- a kibocsátások csökkentése érdekében, noha a gépjárműflotta megújítása persze egy időigényes folyamat. Előfordultak már sikeres alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos megoldások a közlekedésben, Ezeknek a piacon való elterjedése azonban sajnos lassúnak bizonyult, ezért politikai intézkedésekre van szükség. Ugyanakkor a megoldások piaci alapúak kell, hogy legyenek, az elosztó rendszer, az elosztó állomások, illetve a töltő állomások hozzáférhetőek kell, hogy legyenek az elektromos járművek számára. Ezeket főleg piaci előírások mentén kell létrehozni. Ugyanakkor a bizottságnak biztosítania kell a megfelelő finanszírozást, hogy kiterjesszük az alternatív üzemanyagok infrastruktúráját, és ezt úgy kell elérni, hogy a létező pénzügyi eszközöket, mint az FC vagy a CEF, ezeket használjuk fel, illetve a Horizont programját. Ez, ez az, amit Henna Virkunen a, az EPP árnyék jelentéstevő juttatott el hozzánk. Werner képviselő következik az SND részéről. Ja, vielen Dank, Herr Fosse. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a szerintem nagyon jó jelentés tervezetet. A az alternatív üzemanyagok struktúrájának megfelelő jó kiépítése előfeltétel annak, hogy a dekarbonizáció megvalósuljon a közlekedésben. Az ITRE számára rendkívül fontos, hogy növeljük az ambíciónkat. Az alternatív meghajtású, tehát technológia semleges új autók kapcsán még tovább kell érlelődni a technológiának, de a tag tagállamok nemzeti reform tervei agregálva nem kielégítőek ahhoz, hogy elérjük a 2020 e, utáni célokat. És nagyon sok tagállam igen kevéssé ambiciózus e, az irányelv átültetésében. A véleményünkben ezt e, egyértelműen leszögezzük. És a cselekvési tervek elkészítése nem elég, jogalkotásra van szükség a bizottság részéről, mi ezt szeretnénk, alkosson meg a bizottság minimum célokat, amelyeket a tagállamoknak valóban kötelező elérni. 12-22 milliárdos finanszírozási igényről beszél a bizottság 2025-ig, és ahhoz, hogy a magánszektor is ehhez hozzájáruljon, nem ülörhetünk örbetett kézzel, meg kell teremteni a szükséges kereteket. És ehhez sokat tennivalónk. Mi szociáldemokraták egy Clean Mobility Fundot szeretnénk javasolni, amelyben a tagállamok is és a magánszektor is be fizetne. Ezből az alapból korlátozni lehet a beruházások kockázatát egy bizonyos mértékig, és a jelenlegi problémák egy részét meg lehet oldani az, hogy nincs elég töltőállomás. Ezeket a problémákat még meg kell oldani. És még egy kérdésre szeretnék kitérni mert más területeken is erről sok szó esik. Az önkormányzatoknak lehetővé kell tenni, hogy az energiatermelésben aktívabbakká várjanak, és töltőállomásokat létesítsenek, itt hasonlóan kell eljárni, mint a gyors hálózatok kialakításával, mert hogyha csak a magán beruházásokra akarunk támaszkodni, akkor a vidéki területeken nem lesz semmilyen fejlesztés, csak a nagyvárosokban és az agglomerációkban. Ezért nagyon fontos, hogy az önkérményzeti vállalatok megkapják a lehetőséget, hogy itt aktívak lehessenek. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Az ALDE képviseletében Peterson képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Ahhoz, hogy a párizsi célkitűzéseket elérjük, és csökkenteni tudjuk a közlekedési ágazatban is a széndiokszid kibocsátást, ugyanis a jelentés szerint a közlekedési szektor az az egyetlen ágazat, ahol 1990 óta nőtt a széndiokszid kibocsátás, tehát itt tényleg tennünk kell valamit. A jelentésben szerepel egy statisztika, miszerint a 49%-a a közlekedési ágazatnak még mindig olajfüggő. Tehát itt ez nagyon nagy kihívás, hogyha a párizsi klímacélokat el akarjuk érni, és csökkenteni akarjuk a közlekedési ágazatban is a széndiokszid kibocsátást. Sok mindent kell lehet megtenni, sok kezdeményezésre van szükség, javítani kell az autók, a motorok hatásfokát, azután arra kell serkenteni az embereket, hogy inkább biciklivel menjenek munkába, jobban kell integrálni a megújulókat a tároló rendszerekbe, és növelni kell az összes fontos kezdeményezés kapcsán a hatékonyságot. Különösen fontos az, hogy nagyobb mértékben állítsuk át villamos energiára a társadalom működését különböző területeken. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy robosztusak legyenek a átviteli hálózatok, és a jelenlegi meglévő kapacitásokat hogyan tudjuk jobban, sokkal jobban használni. A közlekedési ágazatban az elektromos meghajtású autók arányát kell nagymértékben növelni. Ehhez az kell, hogy a villamos energia eh, az átviteli eh, hálózatokon akadály nélkül eh, tudjon országok között is áramlani, és hogyha teljes, valóban integrált energiapiacot akarunk az EU-ban, akkor fog, tudjuk majd bővíteni az elektromos autók számát a közlekedésben. Itt nagyobb versenyre is van, és szükség van, és remélhetőleg így a közlekedési ágazatban eh, tovább lehet folytatni a eh, villamos eh, energia nagyobb mértékű alkalmazását, és ezen fogunk dolgozni ennek a jelentésnek a kapcsán is. Köszönöm szépen kollégának. Márta Leszín képviselő következik a zöldek képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az előadó eh, Krasznodevszki úr véleményét. Úgy gondoljuk, hogy ez a vélemény tartalmazza a legfontosabb pontokat, és valóban, ahogy korábban már elhangzott, a közlekedés most az az ágazat, amely leginkább hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához, és emlékezzünk arra, hogy ezek a kibocsátások tovább emelkednek, tehát még ennél is fontosabb, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelmünk középpontjába állítsuk a közlekedést, és összhangba hozzuk a párizsi célkitűzésekkel. A lehető leggyorsabban kell csökkentenünk a széndiokszid kibocsátást, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat teljesítsük. Ehhez persze az alternatív üzemanyagok kulcsfontosságú szerepet töltenek be, már csak azért is, mert a múlt héten a trialókusban elfogadtuk, remélhetőleg tényleg elfogadtuk. Ugye azt mondtuk, hogy alternatív üzemanyagok aránya 14%-kel legyen 2030-ig. De ahhoz, hogy ez valóban fenntartható legyen, fontos az is, hogy a források, amelyekből ezen alternatív üzemanyagok származnak, valóban fenntarthatóak és ökológikusak kell, hogy legyenek. És az alternatívák kapcsán nem beszélhetünk olyan alternatívákról, amelyek fosszilis üzemanyagokból származnak. Hangsúlyozom még egyszer, hogy ez nem jelent megoldást, hiszen itt megújuló energiaforrásokról, megújuló energiaforrásokról van szó. Ehhez pedig az agrár üzemanyagok, amelyek ugye versenyben állnak az élelmiszer fogyasztás céljából termesztett terményekkel, nem jelenthetnek megoldást. Az elektromos ellátás kapcsán pedig nagyon komoly a kihívás, ugyanis itt a mobilitásról beszélünk, és itt elsősorban gépkocsikról van szó. Ha azt akarjuk, hogy ez működjön, akkor csökkentenünk kell a gépjárművek számát, illetve az ezek iránti keresletet. Ehhez pedig arra van szükség, hogy megújuló energiaforrások terjedjenek el a tömegközlekedésben, és a kerékpár használata is terjedjen, tehát az új közlekedési rendszerben megújuló energiaforrásokra van szükség, ezek kiegészítő források kell, hogy legyenek, és fenntartható felhasználható akkumulátorok, újra felhasználható akkumulátorok kell, hogy terjedjenek, tehát megőrülnek a források egy teljesen új és megújított rendszeren belül. Ez az, ami fontos. Köszönjük szépen, és várjuk az együttműködést Krasznodjevszki úrral. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseit. Kolicsek úr a GUE részéről. Ön Benito Sziluágát eh, helyettesíti, ha nem tévedek, parancsoljon. Děkuji. Já bych měl několik... Eh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék röviden hozzászólni ez a kérdéshez. Először is a közlekedésben négy eh, módozat importot kell megkülönböztetni, mert nem minden területen lehet alternatív üzemanyagokról egyetem beszélni. Másodszorban, mik a valós célkitűzések a jelenlegi tudományos ismereteink alapján? Harmadsorban, hogyha a bizottság 12 25 millió euróról beszél, akkor ez csak egy nagyjáboli becslés, és csak a közúti közlekedésre vonatkozik, a többi közlekedési módozattal nem. Mi van például a hajózással? Itt részben már nem alkalmaznak, nem használnak szenet, tüzelőanyagként, hanem más opciókhoz nyúlnak. Olyan területen, mint például a hajózás, lehetne használni a szélenergiát. Az alternatív üzemanyagok vagy tüzelőanyagok kapcsán még messzebbre is mehetnénk. Itt van azután a légi közlekedés. A légi közlekedésben is egyre jobban látszanak alternatívák, de csak nagyon kis, kis repülőgépek esetében. Azután itt van a vasút. Itt a villamosítás szükségessége nyilvánvaló legalábbis eh, a eh, pályák eh, felénél nem sikerül az átállás az áramra. Esetleg a földgázt is fel lehetne használni ilyen szakaszokon. Vagy a hidrogén is szóba jöhet alternatívaként. Tehát nagyon sok a lehetőség a vasúti forgalom esetében is. De most még visszatérnék a közúti közlekedéshez, mert itt vannak a legnagyobb alternatív lehetőségek. Az kibocsátás csökkentésének a legjobb módja az, hogyha a magas széndiokszid kibocsátásról áttérünk az alacsony széndiokszid kibocsátású tüzelőanyagokra. Itt van a propán, bután, metán, ezekkel is lehetne csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. És persze itt van az elektromos autók, járművek. Itt még nagyon fontos a töltőállomások hálózatának kiépítése, illetve tovább kell fejleszteni az akkumulátorokat. A infrastruktúra nélkül ez, ez nem működhet. De mi történik akkor, hogyha mondjuk túl sok energia rendelkezésre a hálózatokban, túl sok a szél, vagy túl nagy a szél ből előállított energia mennyiség. A fölösleget, az energia fölösleget be lehet táplálni a villamosenergia rendszerbe, vagy akár hidrogén üzemű járművekre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A kollégák nagyon nagy mértékben hozzájárulhatnak a munkához a jelentés elkészítésében. Fontos kérdés a bioüzemanyagok kérdése, amelyek, amelyek ugye versenyeznek az élelmiszer előállítással. A második és a harmadik generációs bioüzemanyagok azonban már egy új fejezetet jelentenek, ezeket továbbra is támogatnunk kell. Körülbelül a mi frakciónk véleményét ennyiben tudtam összefoglalni. Köszönöm szépen, kedves kollega. Az Európai Bizottság képviseletében Alexander Dunen eh, van jelen a DG Move képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük a jelentés tervezetet. Nagyon érdekes eh, távlatokat nyit eh, ugyanis alapvetően teljesen más szempontból vizsgálja ezt az egész kérdéskört, mint a parlament eddig elkészült jelentései, és mi ezt üdvözöljük. Azzal is egyetértünk, hogy fel kell gyorsítani a folyamatokat, különösen eh, az iparban, hogy el akarjuk kérni Juncker elnök eh, ambíciózus tervét, azaz, hogy az innováció, a digitalizáció és a dekarbonizáció területén a világon vezető szerepet töltsünk be. Üdvözöljük azt a felhívást is, eh, hogy a következő hosszú távú költségvetésben az elektromos mobilitás nagyobb hangsúlyt kapjon. A DSO-k és a TSO kapcsán világít, biztosítani kell, hogy intelligensebbek legyenek a hálózatok és a fogyasztásmérők, és ezért a clean energy, a tiszta energia csomagot tartjuk különösen fontosnak. Ez több jogalkotási javaslatot tartalmaz ezen a területen, éppen, hogy létre lehetessen hozni az intelligens hálózatokat és fogyasztásmérőket. Általában is a töltő állomások hálózatához meg kell könnyíteni a hozzáférést. Szeretnénk, hogyha az elektromos mobilitás nagyobb teret kapna Európában. A közlekedés digitalizációja ugyancsak nagyon fontos, az adatvédelem, illetve az adatprotokollok szabványosítása egy olyan kérdés, amelyel jelenleg is foglalkozik a bizottság. Tisztában vagyunk azzal, hogy sok kihívással találkozunk itt. A fenntartható közlekedés fórum keretében konzultálunk a tagállamokkal, és hát a szabványügyi testületek is természetesen megpróbálnak választ találni erre a kihívásra. Az következő évre tervezzük az alternatív üzemanyag irányel felülvizsgálatát. Meg fogjuk vizsgálni az említett kihívások alapján, hogy mi a teendőnk az irányelvel. Elnök, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak az elmondottakat. És most Cseszak úrtól kérdezem, hogy az előadó nevében, képviseletében kíván-e még röviden szólni? Természetesen én is nagyon köszönöm az összes elhangzott megjegyzést, észrevételt, amit az egyes frakciók nevében mondtak el a kollégák. valamennyien a munkatársaim és én is alaposan dolgoztunk, feljegyeztük a megjegyzéseket, és Krasznodebszki úrnak továbbítjuk ezeket. A poprawki, dalsza praca przed nami. Poprawki można składać e, do 19 e, czerwca tego roku oczywiście do godziny 6. Módosítókat 18 e, óráig, 24-én e, 18 óráig lehet e, benyújtani, és a szakbizottságban július 10-én fogunk szavazni. Az illetékes bizottságban ez azt jelenti, a Tram bizottságban szeptember 24-én lesz a szavazás, a plenáris ülésre pedig novemberben kerül ez az anyag, tehát módosítók benyújtására még egyszer június 19-éig lesz eh, lehetőség. Köszönöm szépen! Most pedig a következő napi rendi pontra térünk át. Ez az Európai Szociális Alapra, Regionális Fejlesztési Alapra, Kohéziós Alapra, Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szól ez a téma. És az előadó Sofia Sakorafa a GUE frakcióból. Ez egy olyan véleménytervezet, amely több európai alapra vonatkozó rendeleteket módosítja, hogy előmozdítsa a strukturális reformokat a tagállamokban, a 2020 utáni többéves pénzügyi keret kontextusában az Európai Bizottság szeretné támogatni a tagállamokat a strukturális reformok végrehajtásában, amelyeket az európai szemeszter kontextusában fogadtak el tehát az európai szemeszter és a strukturális reformok végrehajtása a fő célja ennek a rendeletnek. A jelen javaslatot az Európai Bizottság azért javasolta, hogy a reform elemjait, elem, főelemeit tesztelje egy kísérleti szakaszban, amely 2018-tól 2020-ig tart. Azok a bizottságok, amelyek érintettek, a REGI, és az ITRE holnap egy meghallgatást is tartanak, tehát a regionális bizottságban lesz ebben a témákban egy meghallgatás. Aki számára ez fontos, akit ez érdekel, kérem, hogy minél többen menjenek el oda, és hallgassák meg a meghallgatás során az eszmecserét. Most pedig szeretném megadni a szót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 annak keretében, hogy megerősítsük az elszámolást a struktúrás alapok kiadásait illetően a 2014-20-as időszakban a teljesítmény alapú megközelítés került bevezetésre itt mindenhol specifikák, hogy milyen eredményeket várnak a beruházások után, illetve vannak módozatait, hogy hogyan lehet mérni az elért előrelépéseket. 2019-ig sor kerül a teljesítmény értékelésre azon programok esetében, amelyek a félidős célokat követték. Itt itt hát, van egy 6%-os eredménytartalék, amely a regionális fejlesztési alap, a szociális alap és a kohéziós alap keretein belül kerül elkülönítésre. Aki viszont nem ért el a célokat, az szankciókat kaphat. Engem kedvezőtlenül lepett meg a bizottság javaslata, amely azt kéri a tagállamoktól, hogy ezen források kezelését részben vagy egészben bízza a bizottságra, hogy horizontális strukturális reformokat hajtasson végre az Európai Bizottság, melyek az európai szemeszterhez kapcsolódnak. Szerintem a kohéziós politika, illetve az európai szemeszter eltérő célokkal rendelkeznek. Az exante kondicionalitás és a makrogazdasági kondicionalitás fontos kockázatot jelent a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés elérését, illetően az EU-ban. Az Európai Parlament több ízben kiemelte hogy az európai szemeszter politikájának összekapcsolódása a kohéziós politikával nem szabad, hogy akadályozza a szerződésekben kitűzött célokat. Itt ugye több mint 21 milliárd euró eltérítéséről van szó eredeti céljától, ez a tartalék teljes összege, amely ugye a célok eredményes eléréséhez kapcsolódik, és ez azt jelenti, hogy ezt az összeget a kohéziós politikai eredeti céljaitól eltérítjük, mely cél az lett volna, hogy az egyes régiók közötti fejlődési különbségeket csökkentjük. Az, hogy ilyen jelentős összegeket átcsoportosítunk, az megzavarhatja ezen politikák végrehajtását. Itt van például azon fontos el, mint a szolidaritás, vagy a javak újraelosztása, vagy akár az ösztönzők a célok elérés érdekében, mindezeket súlyosan hátráltathatja ez a, ez a javaslat. Egyébként túl későn is érkezett ez a javaslat, és kevéssé világos. A hatás az visszaható jellegű lesz, és ez költségvetési problémákat is eredményezhet olyan kiadások esetében, amelyeket már elterveztek, illetve kétségbe vonhatja a már megkezdett közmunkák végrehajtását. Én támogatom a reformokat, azonban úgy vélem, hogy a strukturális reformmechanizmusokat nem szabad csupán az európai szemeszterre összpontosítani. Ugye megtörtént már a kohézus források átcsoportosítása, a strukturális reformtámogató programok javára. Most pedig az Európai Bizottság jelentős növelését javasolja ezen program ö, finanszírozásának az európai szemeszter és a kohézió közötti egyensúly tovább romlik tehát a tervezés következő időszakában. Itt 25 milliárdos új programot javasol az Európai Bizottság, amelyet a rugalmassági eszközökből kellene finanszírozni, és az teljesen el van különítve a strukturális és beruházási alapoktól. Ugyanakkor a bizottság párhuzamosan csökkenteni óhajtja a kohéziós alapot. Végezetül szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a kohéziós alap kezelése azt a benyomást kelti, hogy itt ez egy megosztott kezelés a tagállamok és a bizottság között. A tagállam, egy tagállam azon döntése, hogy a tartalékból felhasznál egy bizonyos összeget, hogy strukturális reformokat hajtson végre. Ez megint csak a bizottság általi közvetlen kezeléshez való átmenetet jelenti. Így a struktúrás reformokra vonatkozó döntések mindig az Európai Bizottság kezében lesznek véglegesen. Szerintem a mi szakbizottságunknak azt kellene kérnie az illetékes regi szakbizottságtól, valamint az ECON és, a Költségvetési Szakbizottságtól, hogy utasítsák el az Európai Bizottság javaslatát. Ez minden elnök úr, köszönöm. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Köszönöm, amit elmondott, mint előadó. Most pedig Christian Silviu Bussoynak adom meg a szót a néppárt képviseletében, de úgy látom, hogy nincs itt a kollega. És engem kért meg, hogy olvassam fel azt, amit ő szeretett volna felolvasni, Christian Viszaj tehát. Rendkívül nagy kihívások előtt áll a kohéziós politika jövője, és most az MFF, a 2020 utáni költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások elején a strukturális reformokkal kapcsolatban egy új eszközt, a reform megvalósítását segítő eszközt javasol a bizottság, de itt óvatosságra van szükség. A közigazgatás, az adózás, az emberi erőforrások tekintetében nagyon sok mindenre van szükségük a tagállamoknak. Ez az új reformokat támogató, struktúrális reformokat támogató program hivatott segíteni ezeknek a reformoknak a megvalósítását. És üdvözlöm a 2020 utáni költségvetés az MFF kapcsán azt, hogy ennek az eszköznek legyen egy teljesen elkülönült finanszírozása, forrása, teljesen elkülönítve a strukturális, illetve szociális alapoktól ugyanis a kohéziós politika az legnagyobbra értékelt, a legnagyobb európai hozzáadott értéket produkáló eredménye az EU-nak, és hogyha most a források jelentős részét ebből máshol csoportosítanánk át, ennek nagyon negatív hatása lenne az egész unió imázsára nézve is és így tovább erősíthetné az euroszkeptikusokat, és tovább rontaná a kohéziós politika hatékonyságán támogatom, tehát a Régi Szakbizottság nevében Szakorafa előadó asszonynak azt a javaslatát, hogy utasítsuk el az Európai Bizottság javaslatát. Tehát Krisztián Busolynak a néppárt képviseletében ez a véleménye. Következik az SND képviseletében Gájer úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jól érint, az örülök annak, hogy nagy az egyetértés ebben a szakbizottságban, ugyanis az én frakcióm nevében elmondandó véleményem, én is véleményem kapcsán, ugye én is támogatom tulajdonképpen, amit az előadó javasol. A kereszténydemokrata kollega az előbb utalt rá, hogy itt egy saját új eszközre van szükség. Az ellen senki nem emel kifogást, hogyha az európai eh, szemeszter javaslatai alapján a megfelelő formában eh, támogatást kapjanak ezek a strukturális reformprogramok. De ez a mostani javaslat, eh, hogy először is nem csak az érintett tagállamokkal akar konzultálni a bizottság, hanem saját maga akar itt fellépni, és ezért a strukturális alapokból vesz el, vagy csoportosítást forrásokat, ezzel nem érthetünk együtt egyet. Az utolsó MFF vita kapcsán a teljesítmény tartalék létesítését is már csak fogcsikorgatva fogadtuk el, és ugye akkor is gondoltuk, hogy, és kiderült, hogy igazunk volt, hogy ez tulajdonképpen egy rejtett forrás csökkentés a teljesítmény tartalékban lévő források azon tagállamok számára, akik el akarják érni a célokat, most olyan tervekre fordítandónak, amik ugye regionális fejlesztés céljait szolgálják, és ezt így, így ebben a formában nem tudjuk elfogadni. A következő MFF kapcsán még beszélnünk kell arról, hogy mi a megfelelő eljárás. Az infrakció ezt úgy látja, hogy új forrásokra van szükség, és nem szabad csökkenteni a regionális fejlesztési alapforrásait. forrásait. Még egy dolog, amit eddig nem hangzott el. A bizottságnak nagyon kevés ideje volt eddig, az MFF kapcsán, hogy ezt az eszközt alkalmazza. Most vagy ezt meg kell tennie egy már korábbi értékelés alapján, amelyekre, amelyekre a tagállamok nem is reagálhattak, vagy pedig, és ez még előttünk áll, 2019 végéig még van időnk, mielőtt ugye indulna az új MFF, és nem tudom, hogy a bizottság ennyi idő alatt ahogyan ő leírta, egy ilyen kísérleti projekt kapcsán, hogy ezt, ezt sikeresen végre tudná hajtani. Itt a politikai keret adatok alapvető változtatására lenne szükség, de fel itt szalámi taktikát, szalámizgatást folytat a bizottság, és ez nyilván tetten érhető. Ezért én és a frakcióm ezt a javaslatot elutasítja. Köszönöm. Nagyon köszönöm a kollégának. Viring asszony következik az ALDE képviseletében. Pont jókor érkezett mert hát, eh, nagyon pontos volt. Parancsoljon, asszony. Elnézést, hogy ennyit késtem, de hát a parlamentben jelenleg sokat tennivaló. Köszönöm, elnök úr, és Szakarov asszonynak is köszönöm a véleménytervezetet. Eh, szeretnék rámutatni arra, hogy a bizottság javaslatának elveivel egyetértek. Mi az Aldében egyetértünk azzal, hogy a strukturális alapokat rugalmasabb módon kell felhasználni. Tehát elviekben támogatom a bizottság javaslatát. De természetesen itt is van egy de. Kérdések merülnek fel, időzítés, határidők, a teljesítmény, tartalék alkalmazása és a kondicionalitás kapcsán. Néhány módosítást fogunk benyújtani, amelyek a következő elemekkel foglalkoznak. Milyen típusú költségeket lehet a teljesítmény tartalékból finanszírozni? és ehhez kapcsolódik az is, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a tagállamoknak jusson ez a plusz pénz ennek a két kérdésnek a kapcsán arra kell koncentrálnunk, hogy a tagállamok hogyan reagáltak az európai szemeszter kapcsán feltett azon felhívásra, hogy hajtsanak végre szerkezet átalakítás, strukturális reformokat. Szeretném tudni, hogy ezt a projektet hogyan képzeli a bizottság végrehajtani, és hogyan ez kapcsolódik ez a következő MFF javaslathoz. Örömmel szeretném ezt önökkel majd még megvitatni. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Még ennél is messzebbre mutató javaslatai voltak más frakcióknak. De most az Európai Bizottság válaszát várjuk. Miguel Hiltertre úr kapja meg a szót, parancsolja. Mr. Chairman, and thank you very much for inviting Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghív, meghívást kaptunk a mai napon. Ennek a javaslatnak a lényege az, hogy a strukturális reformok hallható? Hallható? Amit mondok? Azt mondtam tehát, hogy a javaslatunk premisszája az, hogy a strukturális reformok a növekedés előfeltétele. Nem ruházhatunk be bizonyos ágazatokban, illetve nem biztosíthatjuk a közberuházások hatékonyságát, amennyiben az adminisztráció, illetve a szabályzatok, a rendeletek nem a leghatékonyabbak. Az Európai Parlamentben a képviselők is látják, tudják, hogy van egy kísérleti szakasz a jelenlegi éves pénzügyi keret kontextusában, és van egy javaslat a következő MFF-re vonatkozóan. Ez a két javaslat egymástól különálló egyértelmű különbségeket mutatnak, és én mindenek előtt a kísérleti szakaszról szeretnék most szólni. Nem vesszük el a forrásokat sehonnan, azt hiszem ez egy nagyon fontos üzenet, amelyet mindenképpen meg kell fogalmaznunk. Hogyan módosítottuk a jelenlegi rendeletet, kiterjesztjük a teljesítmény alapú tartalék, a teljesítmény tartalék hatá, használatának a lehetőségeit. Tehát azt tettük, hogy ez a tartalék felhasználható a strukturális reformok támogatására konkrét projektek helyett. Tehát itt nem a bizottság dönt arról, hogy ezzel a tartalékkal mit tegyünk. Amennyiben a tagállamok ezt továbbra is így szeretnék, felhasználhatják a tartalékot bizonyos projektekre, de lehetőség nyílik arra is, hogy konkrét strukturális reformokat támogassanak, ezt teszteljük ezzel a kísérleti szakasszal ebben a szakaszban. Úgy gondolom fontos megemlítenünk azt is, hogy az európai szemeszter és a strukturális beruházási alap között nincs ellentmondás, a kettő nem mond ellent egymásnak, hanem koherens, koherencia kell, hogy fennálljon. Támogatjuk a strukturális reformokat, illetve a növekedés jövőbe mutató modelljeit. Nem a bizottság tesz javaslatot a reformokra nézve, a tagállamok maguk dolgozzák ki ezeket a reformokat, és természetesen itt jó reformokról kell, hogy szó legyen, abban az értelemben, hogy az európai szemeszter kontextusában meghatározott prioritásokat kell címezzék meg, és figyelembe kell vegyék, melyek a mérföldkövek, illetve ennek a reformnak a különböző elemei. Ami pedig az időzítést illeti, mivel erre is vonatkozott egy kérdés, természetesen annak érdekében, hogy ezt a kísérleti szakaszt felhasználhassák, gyorsan kell előre haladni, hiszen most nyáron derül majd ki az, hogy a tagállamok felhasználhatják-e ezt a tartalékot, és amennyiben ezen programozási időszakra szeretnék ezt a teljesítési tartalékot felhasználni. A reformokat ebben az évben kell végrehajtani. Ez vonatkozik tehát a kísérleti szakaszra. Ami pedig a következő pénzügyi keretet illeti, a bizottság előterjesztette egy rendeletjavaslatot egy strukturális reformokat támogató programhoz, amely három, légből, három részből áll. Van egy teljesítési eszköz, amely az EFSZ-től elkülönül, van egy másik rész, amely a technikai segítségnyújtást erősíti meg, és van egy új eszköz, amely által azon tagállamok konvergenciája támogatható, amelyek szeretnének az euróövezethez csatlakozni. Ez a javaslat a következő MFF keretében, ugye ami a teljesítési eszközt illeti, két alkotó elemből tevődik össze, 11 milliárd a tagállamok részére, amelyek a kohéziós mutatót használják fel. Ez a forrás a tagállamok által javasolt reformokhoz használható fel, hangsúlyozom még egyszer az európai szemeszter keretében, azon országok pedig, amelyek nem élnek ezzel a lehetőséggel, nem használják fel a szükséges forrásokat, egy közös egy közös alapba kerülnek, egy közös alaphoz folyamodnak. Végezetül azt hiszem fontos megfogalmaznunk azt az üzenetet is, hogy az alapokat nem térítjük el máshova. A bizottság arra törekszik, hogy biztosítsa, hogy az FC alapok jó elköltésének a kritériumai teljesülnek, és azon alapok, amelyek a tagállamok kezébe kerülnek, ezek költségvetési támogatás formájába jutnak el oda. Egy olyan tagállam, amely használja ezeket az alapokat, felhasználhatja ezeket az FC strukturális programja keretében. Köszönöm szépen. Szakurafá asszony az ITRE nevében előadóként parancsoljon öné a szó, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Köszönöm, elnök úr. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak a kollégáknak hozzászólásaikért, gondolataikért kért, és az Európai Bizottság képviselőjehez is fordulnék, emlékeztetvén őt arra, hogy ez a javaslat az Európai Bizottság plenárison tett nyilatkozatával teljes mértékben ellentétben áll. Ugye március 15-én a Regész Szakbizottság egyik kérdésére válaszolt Hán biztos úr, itt a tartalék alaphoz való hozzáférésről volt szó. Ő azt mondotta, hogy az esetleges felgyorsítási javaslat előnyei ugyanakkor nagyobb bürokratikus teherrel, összetettséggel járnának az országok vonatkozásában ezen programokat illetően, és a pénzügyi előre tervezhetőség is megváltozna. Ez tehát a jó kezelés ellentéte. Ezt a biztos úr a plenárisan mondta, nem értem tehát, hogy ezen módosítások kat miért is irányozza elő az Európai Bizottság annak érdekében, hogy megváltoztassa ezt a tartalékot. Legitim kezdeményezésnek tartja ezt a bizottság? Szerintem kettős mércével mérnek. Örülök annak, hogy a frakciók nagy része egyetértéséről biztosított ezen javaslatot illetően. Én tehát arra szólítanám fel az Európai Bizottságot, hogy azonnal vonja vissza ezt a javaslatát, takarítsa meg nekünk a módosítókkal kapcsolatos eljárást, és kerüljük el ezt a negatív intézkedést. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje június 19, július 10-én szavazunk az ITRE-ben, az illetékes bizottságban, E, illetve a plenáris a szavazás időpontját a jövőben fogjuk e, megerősíteni. Köszönöm szépen, most a hatodik napi rendi pont e, következik, és köszöntöm Carlos Moedás biztos urat, aki a kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztos. A struktúrált párbeszéd keretében látogat el ma hozzánk az közelmúltban elfogadott új MFF jogalkotási programok kontextusában több programról van itt szó. És szeretnénk arra kérni a biztos urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatait a Horizont Európa keretprogramról. Természetesen a Horizont Európa konkrét programjáról, valamint az Euratom kutatási és képzési programjáról, amely 2021-25-ig tart. Minden bizonyal önök is tudják, hogy tartottunk már előzetes eszmecserét két-három hónappal ezelőtt. Az ITRE bizottságban több alkalommal vitáztunk ezekről a kérdésekről, illetve az ITRE kollégák informálisan Strasbourgban is találkoztak Majdás biztossal, ami nagyon hasznos volt, most azonban tudomásunk van arról, hogy kész van a javaslat, sor került az előterjesztésére, ezért azt szeretnénk, hogy egy utolsó eszmecserét tartsunk, még mielőtt elkészítenénk a jelentés tervezetet, valamint a Horizont Európa programok érdemi megvitatására áttérnék. Biztos úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt Jerzy Buzek, tisztelt képviselők, mindig egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel az Európai Bizo- az ITRE bizottságban. Egy kicsit nehéz volt felkészülnem a mai ülésemre, erre a mai ülésre, hiszen olyan gyakran járok ide, hogy gyakorlatilag már mindent elmondtam önöknek a Horizont Európáról az elfogadása előtt, és eh, az volt az érzésem, hogy eh, amit elkészülök mondani, azt már elmondtam önöknek, nem szeretném megismételni magamat, de természetesen nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és most hivatalosan is bemutathatom ezt az anyagot önöknek. Először is eh, általánosságokban a költségvetésről szólnék, nem kell senkit sem emlékeztetnem arra, hogy ez az egész folyamat mennyire nehéz volt. Kevesebb ország járul hozzá több prioritás finanszírozásához, kevesebb az az, az ország, amely szeretné növelni a költségvetést, de többen vannak azok, akik a hagyományos politikákra többet szeretnének fordítani. Úgy gondolom, hogy nagyon jól eh, megoldottuk eh, ezeket a feladatokat, és eh, erre örül, ennek örülhetünk, ugyanis eh, a 100 milliárd eurós csomagot elértük most. A Horizont Európa a létező programok eh, között azon kevesekhez tartozik, amelyek prioritást képeztek a bizottság számára, és egész egyszerűen növeltük a költségvetést megvilágíthatjuk különböző szemszögekből a költségvetést, hogy hozzátesszük az euratomot vagy sem, a pénzügyi eszközöket figyelembe vesszük vagy sem, de ennek ellenére jelentős a költségvetés emelkedése. Ha megnézzük, hogy milyen volt a 77 milliárdos költségvetéssel ellátott horizont program, és ugye kivesszük az Egyesült Királyságot, akkor 67 milliárd maradt, tehát 67 milliárdról 100 milliárdra való növelés gyakorlatilag egy 50%-os emelkedést jelent. Jogos a kérdés, hogy ez elegendő-e, kielégít-e bennünket ez? Nem, természetesen ez nem elég. Azt szeretnénk, hogy még több pénz álljon a kutatás és a tudomány rendelkezésére. De ha azt a kérdést teszik fel nekem, hogy elégedett vagyok ezzel a számmal, akkor azt mondom nyíltan, hogy igen, elégedett vagyok ezzel az összeggel, és nagyon büszke vagyok rá. Azért, mert tudom, hogy honnan indultunk. Én határozottan támogatom a költségvetés növelésére irányuló erőfeszítéseiket, és mindannyian tudják itt a parlamentben, tudják, hogy eh, melyik oldalra állok majd, hogyha kezdetét, kezdetüket veszik a tárgyalások eh, a fél év során. Még egy utolsó szót szólnék a költségvetésről, és arról, hogy a források elosztását pillérenként hogyan dolgoztuk ki. Tudom, hogy van, aki több forrás szeretne az első pillérbe, második, mások a második pillérbe, van, aki inkább a harmadik pillérben belül szeretné növelni a forrásokat, és nyilván mindenkinek igaza van, hiszen mindenhol több forrásra volna szükség, ugyanakkor döntéseket kell hoznunk, és a döntések, amelyeket meghoztunk, kiegyensúlyozott döntések voltak. A biztosítástület egészet támogatta ezen döntéseket, és ez van most itt előttünk, és büszkén vállalom is ezeket a választásokat. Ha egy pillantást vetünk az első pillérre, ugye a nyílt kutatásra, 25,8 milliárd biztosítani fogja a Horizont 2020 folytatását, és jelentős támogatást nyújt az Európai Kutatási Tanácsnak. Azt hiszem, hogy 13, valahány milliárdról 17 milliárdra növelni az Európai Kutatási Tanács támogatását. Mindenképpen büszkeséggel kell, hogy eltöltsön mindannyiunkat a Maris Kudovszki küri fellépést és az ezzel kapcsolatos cselekvéseket is támogatjuk. A második pillér a globális kihívások, ide tartozik a versenyképesség. 52,7 milliárd állít rendelkezésünkre, és a társadalmi kihívásokat, valamint a technológiákat egy inkább közvetlen megközelítésbe helyezzük. Itt klasztereken keresztül kell előre lépnünk, különböző cselekvések által. Hat klasztert terveztünk. Az inkluzív biztonságos társadalom, a digitális ágazat, a klíma és éghajlat mobilitás, az élelmiszerek, illetve a természeti erőforrások, és az elképzelés az volt, hogy a különböző ágazatokon és szakpolitikai területeken, illetve határokon átnyúló együttműködést elősegítsük, ezt minden egyes alkalommal hangsúlyoztam, amikor eljöttem a parlamentbe, hangsúlyoztam azt a gondolatot, hogy új dolgokat csak akkor tudunk előmozdítani, hogyha a különböző ágazatok, szakterületek, szakpolitikák együttműködnek. Ez vezetett ehhez az elképzelésünkhöz. Szeretném azt is hangsúly, ezt hangsúlyozni a mai napon. Többen kérdezték, hogy hogyan látom ezeket a missziókat. Számomra egyértelmű. A második pilléren belül a különböző missziók nem a konkrét pillérre vonatkoznak, 5 és 10 milliárd közti összeget fordítunk ezekre a célokra a pilléren belül. Mit kellene tennünk a továbbiakban? Véleményem szerint először is meg kell állapodnunk önökkel a kritériumokban. A kritériumokat megszövegeztük, és szerepelnek a javaslatban, ez az első lépés. Ha nem tudunk megállapodni a kritériumokban, akkor ezeket a feladatokat, missziókat sem tudjuk definiálni. Ezt követően a különböző területeket kell megvitatnunk, ezeket a missziókat milyen területeken szeretnénk kifejleszteni, milyen kutatási területeken, tehát a konkrét fellépési területeket kell meghatároznunk, és nagyon szívesen eljövök majd ide önökhöz, és megvitatom önökkel ezeket a területeket, de először, ahogyan már elmondtam, a kritériumokban kell megállapodnunk. Már eddig is kitűnő eszmecserét folytattunk többekkel ezekről a területekről. Beszéltünk a rák kutatásról, ami azt hiszem kulcsfontosságú Európa szempontjából. Több parlamenti képviselővel beszéltünk, hogy egy rák kutatással kapcsolatos missziót is támogatnunk kell. Meg kell határoznunk tehát szeptembertől ezeket az esetleges területeket 2019 elejéig. A harmadik pillér a nyílt innováció. Első alkalommal jön most itt létre az Európai Innovációs Tanács. Együttműködünk az EIT-vel és az innovációs intézményekkel. Többen azt kérdezték, hogy az EIT szerepe mi lesz. Számomra ez nagyon egyértelmű, ugyanis itt jelentős képzés folyik, és itt valóban létrejön maga az ökoszisztéma. Ugyanakkor a pénzügyi támogatás, a, nem az EIT, hanem az EIC részéről kell, hogy jöjjön, tehát ezt az ökoszisztémának egy fontos része az EIT szempontjából 3 milliárdos költségvetést javasolunk, és ezáltal az összes többi pillért támogatni tudjuk, és ez egyértelműen kiderül az anyagból is. Beszéltünk tehát az Európai Innovációs Tanácsról, és a javaslatunk nagyra törő. Három dolgot szeretnék csak kiemelni, olyan pontokat, amelyeket valószínűleg ilyen konkrétan még nem említettünk, no, sokat beszéltem már az Európai Innovációs Tanácsról. Ahogy az Európai Kutatási Tanácsot tekintjük, itt az alapvető kutatás kezdődik, és aztán jön az innovációs tanács, amely egyfajta intézmény, amely az innovatív kutatást helyezi előtérbe, és ez az, amely felgyorsítja az innovatív startupok és egyéb vállalkozások működését. Kidolgoznak tehát egy koncepciót, megtalálják ennek az útját, az ösvényét, és ezt követően felgyorsítják a folyamatot, tehát a merev támogatási rendszertől elmozdulunk, és felgyorsítjuk, rugalmasabbá tesszük ezt. A támogatás megszakítható, felfüggeszthető. Többen fordultak hozzám, és említették az Egyesült Államokból a DARPA példáját. Úgy gondolom, hogy nem kellene lemásolnunk azt a példát, hanem azokat az elemeket kellene használnunk, amelyek működő képesek a rugalmasság, az, hogy egy támogatás felfüggeszthető és átirányítható máshova, szerintem egy jó elgondolás. És amit a DARPA-tól szintén átvennék, ez a probléma menedzserek gondolata. Ebből is látható, hogy jó, rugalmas szakemberek mélyreható ismeretekkel rendelkeznek, és gyakorlatilag összekapcsolhatják a különböző innovatív elemek közötti kapcsokat. Tehát minden elem összekapcsolódik egymással, és ezáltal erősíthetjük az európai kutatási térséget. Ez volt az, amit szerettem volna hangsúlyozni. A mi elképzelésünk az volt az európai kutatási térségen belül, és egyébként Buzek úr volt az atya ennek a gondolata, ennek a gondolatnak. A különböző eszközöket összekapcsoljuk, Buzek úr volt az első, aki támogatta ezt a gondolatot, és remélhetőleg a költségvetés megduplázására büszke is, mert ez nagyon fontos minden európai ország számára, nem csak azok számára, amelyek felhasználhatják ezeket az eszközöket. Ami pedig a menetrendet illeti, nem szeretnék kitérni mindenre, majd inkább a kérdések megválaszolása során. Két gondolatot szólnék még olyan dolgokról, amelyek szerepelnek a javaslatban. Az egyik a partnerség. Tudják, hogy nagyon sok a partneri fellépés, a különböző partnerségi gyakorlat. Először is a PPP konstrukciók felé nyitottak kell legyünk, három fajta modellt működtetünk. Vannak a különböző partnerek közti együttműködés, ahol együttműködünk, és mindegy partner hozza maga finanszírozását. A második a társfinanszírozási partnerség, ahol összekapcsoljuk a finanszírozást egy kritikus tömeg kidolgozása érdekében, és van egy intézmény együttműködés, mint a Prima, és vannak mások is, a 185-ös és a 187-es cikk, és ezzel gyakorlatilag át is térnék a partnerségek egyszerűsítésére. Ezt szeretném megvitatni önökkel, és szeretném kifejteni, hogy miért így kívánjuk ezt végrehajtani. És végül még röviden a szinergiákról. Az első bevezetőm vége felé. Van, ami nagyon döntő a szinergiákkal kapcsolatban. A strukturális alapokkal kapcsolatos jogszabályalkotás kapcsán is a kiválósági szempontok érvényesítését a strukturális alapoknál is érvényesíteni akarjuk. Maradnak a finanszírozási ráták, és ugyanakkor az állami támogatási szabályok megalkotásával együttműködünk a verseny főigazgatással, főigazgatósággal. Az Eranetről szólva, a Horizont 2020 finanszírozási forrásainak a 30%-át kapja, most a strukturális alapokból származó források akarjuk egysége, egyesíteni ezt az alapot, ami korábban nagyon nehéz volt, most valószínűleg sikerül. Elnök úr, nagyon köszönöm, hogy itt lehetünk. Zsálin Paké kollégámmal együtt állunk önök elé, várjuk a kérdéseiket, amikre megpróbálunk majd válaszolni. Az összes bizottsági szolgálat előtt nagyon nehéz munka áll a főigazgatóval együtt, azonban bízunk abban, hogy nagyon jók lesznek az eredmények. Örömmel vagyok itt, és elnök úr, várom a kérdéseket. Köszönöm biztos úr az előadását, és valóban igaza van, már elég sokszor találkoztunk, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket, de minden alkalommal azért más és más az eszmecsere, hiszen valós programokról beszélünk, amik változnak. Két, sőt három eh, jelentés eh, készül, ebben a témában, és három előadónk is van, akik közül az egyik itt van személyesen, Krisztián Éler úr, aki a Horizont Európa konkrét programnak a felelőse. Krisztián, Parancsoly. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, üdvözlöm a parlamentben! Azt hiszem, hogy a közvélemény és a parlament is úgy érzékeli, hogy ön egy nagyon innovatív jelentés készített el. Itt nem csak az innovációról beszélünk, hanem arról is, hogy vajon a politika is innovatívá tud-e válni. A költségvetés kapcsán is úgy tűnik jó irányba mennek a dolgok. Itt a parlamentben szaván fogjuk önt fogni, ami az ambíciókat illeti. Nagyon alaposan áttanulmányoztuk az ön jelentését a költségvetésről is, és ez a 160 millió, amit meghatározott, jelentős mértékben hozzásegítheti Európát a növekedéshez. Szeretnénk ezeket a célokat megvalósítani, mert ez nagyon fontos. Költségvetés kapcsán kérdés kérdésem lenne. A belső egyeztetések, tárgyalások után az a véleményünk, hogy a költségvetésből 10 milliárdot kap a mezőgazdaság. Hogyha csak a mezőgazdaság lenne fontos, jó, de hát a kutatás legalább akkor a prioritás, és nem tudom, hogy ez jó üzenete. Pénzügyi, olyan pénzügyi eszközökre van szükség, amelyekkel le tudjuk küzdeni a nehézségeket. De itt van ez a 3,5 milliárd, amit különböző pénzügyi instrumentumokból vonnak ki. Hát ez is elég nagy kihívás. Az egyik legfontosabb prioritás a parlament számára a szélesítés, se a felhasználási területnek. Szeretnénk kicsit többet hallani arról, hogy itt mik, a perspektívák. Ugye a költségvetés megnőtt, de úgy, hogy más programokból vettek el pénzeket. Nem annyira drámai a helyzet. Nagyon sokat foglalkozunk például már évek óta a felhővel, a felhő alapú technológiákkal, ehhez is pénzre van szükség. És van még egy konkrét kérdés, um, amit szeretnénk itt a parlamentben jobban megvizsgálni, ez a fast track, hogy um, a top-down um, megközelítést alkalmazzuk a bottom-up helyet. Partnerségek kapcsán a tervezetben stratégiai programozásról van szó. Ez elég új kifejezés, nem is teljesen új, de azért ez eléggé nyitva hagyja azt, hogy a folyamat hogyan néz majd ki itt. Még több mindent pontosítani, tisztázni kellene. Fontos, hogy egyszer legyünk ambiciózusak, és meglegyen a folyamatosság is. Itt van a Clean Sky, ez nyilván a legfontosabb projekt a világon az aeronautika területén. Itt is azért még sok a nyitott kérdés, hogy ez hogyan valósul, valósul meg említett szinergia hatásokat, de a strukturális alapok kapcsán eh, ott eddig nem igen volt szó erről, ezt is ezért jobban át kellene gondolnunk. És még egy dolog, ami különösen fontos a parlament számára, a eh, gender kérdés. Azt hiszem 80 másodperce beszélt, és már elhangzott a nemek közötti egyenlőség. Itt Európában egy 60 ezer mérnök dolgozik a kutatás területén, és itt a nemek közötti egyenlőség politikája miatt is nagyon fontos, hogy a nők tovább maradjanak benne a folyamatban, mert az egyetem elvégzése után öt évvel általában a nők harmadát elveszítjük, arra kellene serkenteni őket, hogy jobban ki tudják bontakoztatni a bennük rejlő lehetőségeket, de persze hát a demográfiai szempontok is fontosak. A szöveg kapcsán még szeretnénk öntől további útravalót kapni a tövebb gondolkodáshoz. Dán Nyinka felelőse a Horizon Europe-nak, a 9 keret, kutatási kutat, keretprogramnak. Úgy tudom, hogy Rabazon Ruiz helyettesíti őt, és szólal fel helyette. Köszönöm szépen, elnök úr, de az én kérdésem az lenne, hogy akkor feltetem a saját kérdésemet is, hogy ne kelljen kétszer hozzászólnom. Ami Nika úr hozzászólását illeti, azt kéri, hogy először is hangsúlyozzak három dolgot mindenek előtt. Először is egy nagyra török költségvetésre van szükség. Az adatokat, a számokat a biztos úr már ismertette, minden esetre a parlament ezt támogatná, és örülünk annak, hogy végül növeltük a költségvetést, hogy elérjük a célokat. Ugyanígy azt is kéri, hogy jobban struktúráljuk és egyszerűsítsük a költségvetést, illetve biztosítsuk eh, az összes eh, uniós kutatói csoport eh, arányos részvételét, végezetül pedig hangsúlyozni kell azt is, hogy a program konstruktív legyen, és végeredményben a programok magas hozzáadott értéke tükröződjön abban, hogy valóban a társadalom érdekét szolgálja. Ezt biztosítanunk kell. Ami pedig az én hozzászólásomat illeti, szeretném jelezni, hogy hát a költségvetésről nem szólnék többet, szerintem is szükséges a költségvetés növelése összhangban a parlament javaslatával az időközi felmérés, az időközi értékelés kapcsán. A költségvetés emelése nem csak a kettes és hármas pilléren belül kell, hogy megjelenjen, úgy, hogy az első pilléren belül nem látjuk ezt az emelkedést. A nyílt tudományok terén, ami tulajdonképpen a többi pillérnek az alapja, nagyon fontos, hogy emelkedjen a költségvetés, és ezt az arányos emelkedést láthassuk. Amit a második pillért illeti, hangsúlyoznám még egyszer, hogy aggaszt, mert nem látom a az összefüggést a versenyképesség, az ágazat versenyképesség, illetve a társadalmi kihívások között. Vannak egyéb aggájaim is, és noha értem, hogy egy transzverzálisabb programot is ki lehetne dolgoznunk. Például a befogadó társadalomnál, illetve az ezzel kapcsolatos klaszternél igazából nem látom a mögöttes logikát. Én úgy gondolom, hogy a, a humán tudományok, illetve a, a társadalom tudományok egy kicsit háttérbe szorulnak el, homályosodnak, tehát nem igazán látom itt a mögöttes logikát. Egyes területeket elhanyagolunk azért, hogy mások fokozottabb figyelmet kapjanak rugalmasság alakulhat ki a különböző területek között, de ez egyfajta versenyt is elősegíthet közöttük, ami nem kedvez a konkrét projektek minőségének, hanem befolyásolja azt, hogy egy adott egység milyen kapacitással rendelkezik szemben a másikkal. Az operatív kérdések kapcsán nem térnék ki az aggájaimra, itt is ugye a klaszterekről beszélt, ez konkrétabb. Mindenesetre örülök annak, hogy a kék növekedés klasztere komoly szerepet kap. Ez valóban egy olyan terület, amelyet fejleszteni kell a jövőben, és jó lenne, hogyha a kék gazdasággal kapcsolatban is a PPP konstrukciók előre haladnának. A Horizon 2020, a Horizon, Horizon Europe kell, hogy itt előtérbe kerüljön. Aggaszt, hogy az egészségügyi klaszter esetében az 1 millió genoma projekt bekerült. Én úgy vélem, hogy ez máshova kellene, hogy tartozzon. A kutatásra szükség van, de a platformok, illetve egy adott politika logisztikája nem szabad, hogy a költségvetést terhelje. És azt sem értem igazából, hogy ezeket az ambíciókat hogyan kívánjuk konkretizálni, minden esetre a KKV-k eszközére szeretnék összpontosítani, ez szerintem nagyon pozitív volt. Ugyanakkor még nem érte el a harmadik szakasz végét, a folyamatosságot pedig szerintem fontos lenne biztosítani. A rugalmasság ezt a biztos úr is hangsúlyozta a finanszírozás szempontjából, főleg ha figyelembe vesszük azt, hogy a KKV-k nem annyira a hitelekre, hanem a szubvenciókra vannak utalva. Nem szabad, hogy ezáltal hátráltassuk a KKV-k részvételét. Biztosítanunk kell az eddig elért sikereiket. Ez tehát az én aggodalmam. Szerintem a programnak ez a sajátossága, a KKV program sajátossága fenn kell, hogy maradjon, ezt meg is kell erősítenünk. Az eszköz mindenképpen pozitív egyes országok, a jobban lemaradt országok számára, de talán az eszköz felülvizsgálatára szükség volna, hiszen itt olyan országok is benne vannak, mint Luxemburg, amely valószínűleg nem igényli ezt. A hetedik kutatási keretprogramban voltak konkrét programok, amelyek nem konkrét országokra, hanem a leginkább lemaradt térségekre összpontosítottak. Talán ezt is ki lehetne egészítenünk, és konkrét régiókat kellene keresnünk, amelyek számára a programokban való részvétel bonyolultabb. A szinergiahatások szerintem nagyon hasznosak, érdekesnek tartom, amit elmondott, de nem csak a kiválóságot kell előmozdítani, hanem azonosítanunk kell a konkrét kezdeményezéseket is, amelyek által a strukturális alapokat jobban fel lehet használni, illetve a Horizon 2020-szal kapcsolatban a szinergia hatásokat előmozdítani. talán módosítások formájában lehetne ezt kiegészíteni, és lezárásképpen csak azt szeretném elmondani, hogy nagyobb ambícióra volna szükség, emlékeztetnék arra is, hogy az időközi felülvizsgálatban használt, hangsúlyoztuk ennek a fontosságát, és azt, hogy nemzeti esélyegyenlőségi tervekre volna szükség, hogy a nemekkel kapcsolatos aspektusokat jobban kidomborítsuk. Mindenesetre örülök a partnerségi programok egyszerűsítésének. Köszönöm. On behalf of, uh... Köszönöm szépen. Az ECR frakció képviseletében Tosenovszki képviselő következik. Předsedo, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak is, hogy ismételten ellátogatott a szakbizottságunkhoz. Fontos anyagokkal foglalkozik, így például a kutatás és a fejlesztés finanszírozása jövőben. Egyetértek önnel, a kutatás és a fejlesztés továbbra is európai pénzügyi keretének motorja kell, hogy legyen. A STOA bizottság tagjaként csak azt mondhatom, hogy a STOA teljes mértékben támogatja ezt a kurzust, és nagyon örülök, hogy a forrásokat emelni lehetett, ez észszerű volt, mivel a kutatás, fejlesztés, innováció, ezek képezik majd az alapját Európa versenyképességének, és annak, hogy helyt tudjunk állni a világpiacon a kutatás és az innováció Európa további fejlődését is befolyásolja majd. Biztos úr, nagyon örülök, hogy kitért arra, hogy noha az USA-ra tekinthetünk, de mégsem másolhatjuk azt, ami az USA-ban történik ami az USA-ban éveken keresztül kialakult, és teljesen más körülmények között, mint ami Európában. Nagyon sok startup jött létre kockázati tőkével, ez számunkra, vagy nálunk Európában nem lenne mindig ilyen észszerű. Kérdés az, hogy a kockázati tőkével induló vállalkozás hogy lehet egy nagyobb szereplő ezen program keretei között. Mert Európa az USA-val összevetve mindig arra az útra lépett, hogy kerülte a kockázatot. Azonban az innovációban a kockázat mindig fontos szerepet fog játszani. Csatlakoznék a kollégákhoz, feltévél azt a kérdést, hogy hogyan lehet a magántőkét arra ösztönözni, hogy támogassa ezeket a programokat, tehát egyfajta másodlagos finanszírozási forrásként működjék. Ezt nem értettem egészen a dokumentációból. Hogyan lehet tehát ezt a kettőt egymással összekapcsolni? Végezetül üdvözlöm azt, hogy növelték más programokhoz képest ezt a programot, további emelésre is szükség lehetne. Az európai költségvetés keretében lefolytatjuk majd az ez irányú vitát. Köszönöm az emelést, ez egy jelentős lépés a kutatás és a tudomány területén. Frakcióm csak támogatni tudja ezt. Más programoknál viszont vannak fenntartásaink. Next speaker. Köszönöm szépen kedves kollégák. Víring asszony következik az ALDE képviseletében. Köszönöm, Buzek úr. Tisztelt Mudás biztos úr. Köszönöm, hogy itt van, és segít tisztázni a Horizon europe kapcsolatos kérdéseket. Kollégáimhoz hasonlóan nekem is sok kérdésem van, de most csak egy konkrét kérdéssel szeretnék foglalkozni. Az Európai Innovációs Tanács hogyan fog működni a valóságban, a, hogyan lehet összekapcsolódni az EIC-ben ezt az új útkeresést a gyorsítással és milyen hangsúlyos szerepet kapnak az alcsoportok. Szeretném, hogyha a közös vállalkozásokkal is kicsit foglalkoznám. Úgy tudjuk, hogy 13 ilyen joint undertaking van, de jó lenne, hogyha a bizottság világosan megfogalmazná, hogy mit tervez, mi lesz a közös vállalkozások jövője. És végül az utolsó kérdésem, a Horizon Europe és az MFF kapcsán a bizottság hogyan kíván eljárni, milyen időtávban gondolkozik. Önök köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen tömören és világosan fogalmazott. Dalundöv úr képvis, a zöldek képviseletében következik. Köszönöm, elnök úr, és nagyon köszönöm a biztos úrnak a nagyon jó javaslatot. Tekintetve a nehéz körülményekre azt hiszem, hogy valóban nagyon büszkék lehetünk a javaslat több részére is. Örömmel látjuk azt, hogy a kiválóság került a középpontba. Örömmel várjuk a jó együttműködést a bizottsággal és az árnyék előadókkal is. Három kérdésem van. Az első. A klímával kapcsolatos fellépés. A Horizont 2020-szal kapcsolatos célok nem teljesültek, ugye 35% volt a cél, de úgy tűnik, hogy csak 30%-ot fogunk elérni az auditokkal kapcsolatban. És hogyha végig gondoljuk azt, hogy milyen projekteket tartottunk a klímával kapcsolatos fellépésnek, de valóságban ez nem volt mindig igaz, akkor lehet, hogy a helyzet még rosszabb. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a következő keretprogramban sikerüljön elérni a 35%-os célt? A második kérdésem biztos úr. Mit tudunk tenni ezzel a folyamattal párhuzamosan annak érdekében, hogy a tagállamok növeljék a K plusz F kiadásaikat? Ugye a barcelonai nyilatkozat értelmében ez a GDP 3%-a kellene, hogy legyen. Harmadik kérdés a bizottság és a parlament nagyon aktívak, de úgy tűnik, hogy visszahúzó erő a tanács. Mit tettünk annak érdekében, hogy megszülessen a megállapodás, hogy már 2021-ben tényleg sor kerüljön az első pályázati kiírásokra? Köszönöm szépen. Sziri Kiotis úr következik a GUE képviseletében. A GUE engem nevében is szeretném üdvözölni Majdás biztos urat, köszönöm a bevezetőjét. Biztos úr, el kell önnek mondanom, hogy ön ugye ismétlésekről beszélt, sajnálatos módon mi is ismételgetjük kritikáinkat, egyes programokat, illetve azok alkalmazását, illetően az új Horizon program rendelkezik kedvező vonásokkal, de szerintem nagyon sok gyenge pontja is van, ezeket korrigálni kellene. Szerintünk az együttműködés a magánszektor és az egyetemi világ között, amelyet a program ösztönözni óhajt, néha azt eredményezi, hogy a kutatás nagyvállalatok eszköze lesz a társadalom kárára. Erre emlékeztetni kell. Sok multi ugyanakkor gyakran úgy véli, hogy mindez csupán az ő érdekeiket szolgálja. Itt a hangsúlyokon kell változtatni, a társadalom felé kell, hogy eltolódjon a hangsúly, illetve a kutatás javára. A vita során parlamentként mi is azért harcoltunk, hogy növeljék a forrásokat, hogy nagyobb eredményeket érhessünk el. Ezzel egyetértünk, tehát több forrásra van szükség. Gue Engel frakcióként világos az álláspontunk, az katonai kutatást illetően, ezt ellenezzük, ez ugyanis egy további militarizációt eredményezne az EU számára, katasztrofális következményekkel a lakosság számára, ezt többször felemlegettük. Végezetül a Horizont 2020 területén sajnálatos módon olyan szervezeteket is finanszíroznak, amelyek az emberi jogokat lábbal tapossák. Erről szóltunk már itt az Európai Parlamentben. Itt vannak például az izraeli hatóságok, amelyek a palesztin keresztén elfogadt területeken fejtik ki tevékenységüket. Ezt a dolgot mindenképpen felül kell vizsgálni, mert ez egy súlyos dolog. Ezen kívül reformokra van szükség, hogy a kutatást vigyük előre, amely a gazdaságot, a gazdasági fejlődést támogatja, ugyanakkor a társadalmi fejlődés is, hogy több munkahely jöjjön létre a fiatalok számára. Végezetül, ami a finanszírozáshoz való hozzáférést illeti, ezt biztosítani kell, hogy minden tagállam egyenlő mértékben férjen hozzá a forrásokhoz. Most nem minden tagállam fér hozzá egyenlően, ugyanis ezen programokhoz nagyobb támogatást kell nyújtani a KKV-knak is, amelyek nem rendelkeznek ugyanolyan lehetőségekkel a programokhoz való hozzáférést illetően, nekik is egyelő feltételek mellett kell hozzáférni a Horizon 2020 programjaihoz. Köszönöm. Klik. Köszönöm szépen. Kapelasszony az ELNF képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött ma hozzánk a szakbizottságba, és köszönöm a parlamenti képviselőkkel folytatott nagyon jó együttműködést, ami valóban példaszerű, nagyon intenzív és nagyon nyílt eszmecsere zajlik közöttünk, és ez nagyon fontos. A mai vita kapcsán a vállalatok szempontjából három dolog tűnik különösen fontosnak. Az első az, hogy sikerült az innováció, kutatás és a fejlesztés területén növelni eh, a eh, költségvetést az MFF keletében 100 eh, milliárdra. Ez még ez sem elég talán, de azért ez egy nagyon jó jelzés, ez azt szimbolizálja, hogy a kutatás, az innováció kiemelt jelentőségű a foglalkoztatás szempontjából is, tehát ez egy nagyon jó jelzés. Ami konkrétan a vállalatokat illeti, eh, pozitívan eh, van értékelem azt, amit ön elmondott, hogy a eh, Horizon Európa is hozzá kell, hogy járuljon eh, ahhoz, hogy megvalósuljon a társfinanszírozás eh, a magánberuházásokkal, és fontos az is, hogy a strukturális alapok forrásait eh, hatékonyabban tudjuk hasznosítani. Egy másik dolog, terméketlen vita folyt sokáig arról, hogy hogyan lehetne a termékek piacra juttatásába többet investálni, és nem csak mindig az alapkutatásba beruházni. A kis és középvállalatok a következő terület, ugye a Horizon Europe számára különösen fontosak a KKV-k, az én hazámban, Ausztriában 64 eh, vállalat eh, részesült támogatásban a Horizont 2020 eh, programból és egy 20 milliós beruházással. Persze jó lenne itt is növelni a forrásokat, de a Horizon Europe kapcsán ezt a 20 százalékos forrásalokációt a kkv számára szintén meg fogjuk találni és ahogyan ez eddig is így volt, ugye ez a program, programot folyamatosan fogják majd értékelni. És végül még egy dolog, a Single Market program, itt is a KKV-k állnak a középpontban. Azt szeretném megkérdezni, hogy itt milyen irányban kívánnak haladni. Az Enterprise Europe hálózatot akarják erősíteni, vagy pedig inkább a fogyasztó védelem irányába mozdulnak el, vagy akár mind a kettő nagy hangsúlyt kap? Önök köszönöm szépen az összes észrevételt. Meghallgattuk a frakció képviselőit és természetesen az előadót, most jön a többi képviselő. Először Mártel úr. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, kollégáim. Egy elég általános képet vázoltak fel. Én egy kicsit célzottabb témát illetve tennék fel kérdést. Még akkor is, hogyha itt inkább Sefkovics úr tárcájáról van szó, de az innovációs kutatás területén ön az úr. Én az Airbus kérdésére kérdeznék rá Ugye itt egy együttműködésről van szó a kutatás innováció területén, ami szinte elengedhetetlen számunkra európai szinten. Valamennyien tudjuk, hogy a kínaiak erőtesen beruháznak, és amikor a TPU-ról, PMU-ről beszélünk, a KKV-król, akkor tudjuk, hogy mennyire nehéz az innovációra, kutatásra, az ilyen jellegű projektekre jelentkezniük, tehát talán a kkv szemére is ezt a hozzáférést meg kellene könnyíteni, esetleg egy specifikus költségvetés formájában, látván, hogy mennyire sürgősségi kérdésről van szó. Szóval itt van ugye az autógyár, autógyártási átmenet az elektronikus járművek felé. Ne ismételjük meg itt a múlt hibáit a fotovoltaikus elemek kapcsán. Lehetne itt egy, esetleg egy impulzust adni, ami szükséges lenne. Mária Szul mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is üdvözlöm részemről Maedas biztos urat itt a szakbizottságunknál. Egyetértek önnel, biztos úr abban a tényben, hogy a az innovációs tanács nagyon fontos. Az önkezdeményezése tehát nagyon fontos, és az is, hogy nem kell feltétlenül az USA példáját követni mindenben. Ugyanakkor van egy kérdés, amit jobban meg kellene vizsgálni. A 80-as évektől kezdve az USA-ban a Middle Act révén létezik az amerikai ipar preferenciája előnyösebb helyzetbe hozása. Itt tehát a szabadalmak, az innovatív szabadalmak, amelyeket közberuházásoknak köszönhetően hoznak létre az USA-ban, ezek azt eredményezik, hogy a vállalatokat arra kötelezik, hogy az USA-ban ezeket használják, és csak kivételes esetben használhatják az USA-n kívül ezeket nem, ne akarjuk, hogy, az, hogy Európa ártatlan, túl ártatlan vagy naív legyen, tehát itt beruházunk az iparba, szabadalmak jönnek létre, itt is biztosítani kellene, hogy európai vállalatok aknázzák ki ezeket a szabadalmakat, és csak kivételesen használhassák ezen szabadalmakat Európán kívüli vállalatok. Talán eljött az ideje annak, hogy az USA ezen jó példáját követjük, akik helyesen védik közberuházásaikat és hozzáadott értéküket, azt hiszem, hogy nekünk ugyanezt kellene tenni Európában, ne ruházzunk be tőkét kutatásra, innovációra, hogy aztán a szabadalmak, amik ennek következtében létrejönnek, azokat ingyenesen használhassák a kínaiak, vagy akár az amerikaiak azt kell elérni, hogy európai vállalkozások használják ezen szabadalmakat, hiszen ez új munkahelyeket teremthet. Önnek bizonyosan gazdag tapasztalatai vannak ezen a területen, és remélhetőleg követni tudjuk az USA ezen példáját. Köszönöm szépen, amit elmondott. Koricsek kollega, alelnökünk. Köszönöm, biztos úr. Lenne még néhány észrevételem, itt ülök. Van tehát néhány észrevételem, és ha nem zavarja, csehül szólok, azonban ha ez zavaró, akkor más nyelven is beszélhetek elsőként. Azt hiszem, szükséges a GDP arányt, a kutatásra fordított arányt növelni. A haladó országok akár 3%-ot is fordítanak a GDP-ből a kutatásra. Tudom, hogy nehéz ennek a szintnek az elérése, de minden országnak megvannak a saját lehetőségei. Ön azt mondotta, hogy hat klaszter van, fontos, hogy ezekhez a klaszterekhez ne csupán a nagy országok csatlakozzanak, hanem a közép, nagy és kis országok előtt is nyitva ez a lehetőség így nem zárják ki a kis országokat sem ezen fontos területekről. Másodszorban az alapkutatást illetően az alapkutatás keretében nem jön létre sok szabadalom, ugyanakkor a klaszterek létrehozásánál nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy itt az alapkutatás működik, és ezt meg kell erősíteni. Hiszen különben megkérdezték tőlünk, hogy mit is fogadott el ez a parlament harmadsorban a műszaki szakmák vonzereje. Száz éven keresztül Európa exportálta a műszaki elképzeléseket, és jól képzett fiatalokat bocsátott útjukra. A kutatás termelés most azt állapíthatja meg, hogy a magasan képzett szakemberek hiányoznak. Csak egy példa, saját tapasztalatomból tudom, akkoriban 200-an voltunk az egyetememen, most 20-30 személy tanulja ugyanazt, mint én akkoriban. 20-30-an végeznek egy-egy évfolyamon. És mi lesz a jövőben? dekarbonizálni óhajtjuk a gazdaságot, igen, de ezt nem tudjuk egyik napról a másikra megtenni. Fontos az, hogy azok a programok, amikről ma beszélünk, ott foglalkozunk a hidrogénnel, a tárolással, a hibrid és más koncepciókat szintén meg lehet nevezni ennek keretében, és aztán vannak technikai javulások a hidrogén cellák területén, de sajnos ezen a területen túl kevés az előrelépés. Mindig elfelejtkezünk arról, hogy 2020-ig az üzemanyagok egy része hidrogén lesz. Our last speaker. Az utolsó hozzászólónk, ugye végül, de nem utolsó sorban, Griffin asszony. Köszönöm szépen. Ismét egy nagyon jó, konstruktív párbeszédet folytattunk ennel, és a munkatársaival, biztos úr. Csak megismételni tudom, amit a kollégám a zöldektől mondott, illetve ami elhangzott a villamosítással kapcsolatban. Az utolsó ITRE szakbizottsági ülésen ön elmondta, hogy a Brexit mindenki számára veszteség. De fontos, hogy a K plusz e az innováció megkapja a szükséges beruházásokat, hogyha az energetika, a digitalizáció, a új munkahelyek, a megújulók területén vezető szerepet akar Európa. Hát múlt hét ketten betekintést kaptunk az öndösszőjának a fontosabb kérdéseibe. Az egész termelési láncon egészen elérve a terjesztésig végig minden, a lánc minden elemével foglalkoznunk kell, az értékelés az utolsó eleme ennek a láncnak. Azután a gender, a nemek közötti egyenlőség. Itt javítani kell a helyzeten, és talán Kalasz kollega el tudja mondani, hogy ha az Egyesült Királyság kormánya itt nem tud semmit tenni, akkor egyáltalán mi a szerepük? Köszönöm szépen, remélem, hogy nagyon jó, világos válaszokat kapunk. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Nincs már túl sok időnk, úgyhogy nagyon jól meg kell szerveznünk a munkát, eh, hogy 8 eh, eh, hónapon belül a tárgyalásokat is le tudjuk zárni, ami nem könnyű feladat, de fel vagyunk készülve rá. A strukturális párbeszéd különösen fontos számunkra most, hiszen 8 hónap a rendelkezésünkre, hogy befejezzük a tárgyalásokat az elnökséggel, a tanácsal, ugye az osztrák és a román elnökségekkel majd. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az összes kérdést, minden területre rákérdeztek, és sokukkal álló kapcsolatban, amit szintén köszönök. Kicsit szisztematikusan próbálok eh, eljárni, Krisztián Éler kérdésével kezdeném. Az első kérdés természetesen a költségvetésre vonatkozott. Ahogyan mondtam, igen, ha megkérdezik, hogy elégedett vagyok-e az eredménnyel, igen, hogy az elége, hát nem, de hát ennyink van. És annak tényleg nagyon örülök, hogy a parlament eh, küzd eh, harcol, és ismerik az én álláspontomat ezzel kapcsolatban. Tehát fontos azért az, amit elértünk. Még valamire rákérdezett, élelmiszer és természeti erőforrások kérdése. Nos, megnöveltük a költségvetésnek ezt a részét ugyanis korábban eh, túl keveset fordítottunk erre. Ha megnézzünk más klasztereket, klíma, energia, mobilitás, 15 eh, milliárd esik erre, ugyanúgy, mint a digitalizáció, a digitális gazdaságra hogyha a jövő, ugye a digitális gazdaság, és ide 15 milliárdot akarunk költeni, ugyanúgy, mint az energiára, stb., akkor, amit az előbb említettem, a körforgásos gazdaságra gondolva az élelmiszert tulajdonképpen rendkívül fontos, ez minden. Itt nagy növekedés valósult meg, és erre szükség is volt a programnak ezt a részét, tehát örömömre szolgál az, hogy sikerült megnövelni, ment a költségvetését, és az Európai Közö- Bizottság részéről elhangzottakat szeretném egy kicsit kommentálni a számokat. Ugye szeretnénk eh, kiterjeszteni a költségvetést több eh, területre. Ez is nagyon fontos. Elvi kérdés volt számunkra, hogy megkettőzzük eh, a program ennek a részének a költségvetését, ezt nagyon sok ország kérte, és valóban nagyon fontos az eszközök hatájának a kiterjesztése. Rákérdeztek a cloudra, a e, nyitott kutatás tudomány kérdésére, e, Nos, e, itt a, nem elég már beszélni, eljött a tettek ideje, az Open Science most már a valóság, megvan az úti terv, tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. Volt még egy inkább technikai kérdés, ami a stratégiai programozásra vagy tervezésre vonatkozik, bár úgy is hívjuk ezt. Szeretném világossá tenni, a stratégiai tervezés elgondolása, ez már korábban is létezett. Nagyon fontos, hogy a jogi dokumentumoktól eljussunk a munkanyagokon keresztül a stratégiai tervezésig. Miért annyira fontos ez most? Itt a missziók jelentősége miatt eh, hogyan tudjuk eh, definiálni a kritériumok segítségével ezeket a missionöket, eh, missziókat, a jövőképünket. A stratégiai tervezés kapcsán talán nagyobb egyértelműségre lesz szükség a jövőben, hogy milyen is lesz ez a stratégiai tervezés, illetve milyen nem lesz. A múltban, a múlthoz képest, de talán most erről többet fogunk beszélni. Következő a szinergiák. Köszönöm, amit e, ezzel kapcsolatban elmondott. A strukturális alapok e, programjában e, a megfogalmazás, amit találnak, ez nem volt annyira részletes, mint a mi jelentésünkben, de a strukturális alapok programjában is eh, benne van ez a szöveg, csak talán Christian Éler nem találta ezt meg, mert nem annyira jól látható, nem annyira részletezett, de benne van eh, ez a strukturális eh, programban. Gender, nemek egyenlősége, Tereza Szolidad is rákérdeztek erre. Valóban, a nemek közötti egyenlőség kérdésével kapcsolatban a jövőben a nagy döntés, amit meg kell hoznunk, az a következő. Tudjuk, hogy az északi ország, a skandináv országokban milyen eredményes eh, a gender politika. Tehát ezt, ezt tényleg eh, nyomni kell, Eh, hogyha nem csak célokat tűzünk ki, hanem eh, sokkal határozottabban lépünk fel a nemek közötti egyenlőség előmozítása érdekében, akkor ez lehet sikeres. És ha hogy mondjak-e valamit, eh, nagyon sok nő, tudós, akik eljönnek hozzám, azt mondják, itt a mi paneljeinkben résztvevők 15-30%-a nő, tehát látnunk kell azt is, hogy azért nem néha túlzottan kritikusak vagyunk önmagunkkal szemben, de azért már elég sokat tettünk, teszünk. Persze én is még nagyobb ambíciókat is szeretnék megvalósítani. Szolidad Káres Andreas és Tan Nika felvetésére szeretnék most reagálni. Szolidad. És uh válaszolnék a kérdésére. Először is, ami a költségvetést illeti, természetesen elégedett vagyok, de a helyzet másmilyen is lehetne, és arra számítok, hogy szövetségesekre találok itt a parlamentben, hogy folytassuk a küzdelmet, és a tagállamok is megértsék a költségvetés fontosságát. A százas szám véleményem szerint szimbolikus, és pontosan ezért remélhetőleg a tagállamok is megértik, eh, hogy miben rejlik eh, a százas szimbolikája. Danika is rákérdezett eh, erre a missziókra, és ezt kulcsfontosságúnak tartom, ugyanis a tudománya kapcsolatos missziók célja pontosan az, hogy az állampolgárokat is bevonjuk, hogyan tudunk olyas valamit véghez vinni, amit megértenek az állampolgárok. Ezt mindig fontosnak tartottam, és ez továbbra is így lesz a jövőben. Hogyan tudjuk jobban elmagyarázni azt, amit teszünk, ezt fogjuk ehm, ezen feladatok által elérni. Az egyes pillérre, illetve a költségvetés emelésére is rákérdezett. A, úgy gondolom, hogy ha megnézzük az összes költségvetési sort, és azt mondjuk, hogy melyik az a költségvetési sor, amely a legjelentősebb, legnagyobb, akkor az Európai Kutatási Tanács a válasz. Ügyeltünk arra, hogy a legnagyobb összeg az egész programon belül valóban az első pilléren belül legyen, de ahogyan kezdetben elmondtam, mindig nehéz választási döntéseket hozni, de amikor az Európai Kutatási Tanácsot választottuk ki, számomra ez egy kulcsfontosságú döntés volt. Ezen kívül említetted a társadalmi kihívást is. Szerintem a társadalom tudományok, illetve a társadalmi kihívások kulcsfontosságúak. És hogyha megnézed ezt a javaslatot, a javaslat részleteit, akkor láthatod, hogy itt vannak a különböző beavatkozási területek, a demokrácia, hogyan kívánunk a jövőbe tekinteni, a társadalom tudományok hogyan járulatnak hozzá a demokrácia védelméhez, hogyan tudunk itt több programot előmozdítani, a kulturális örökség, a társadalmi változások, a társadalmi ellenálló képesség, ezek mind nagyon jól definiálva vannak itt, és a program részét kell képezzék. Tisztában kell legyünk azzal, hogy a társadalmi kihívások hát jól meg kell határoznunk. A kollégám vár kint, de még lezárásképpen szerettem volna a KKV-kra utalni. Az Európai Innovációs Tanács az, az pontosan ez, a KKV-k, a a, ide tartozik a KKV-kat szolgáló eszköz, amely nem fog eltűnni, nem fog megszűnni, hanem itt marad, és javítjuk is. Ez is része egyébként ennek a folyamatnak. Az elnök egy kicsit nyomás alá helyez, de megpróbálok gyorsan az összes kérdésre kitérni és akkor két oldalon is persze folytathatjuk az egyeztetést. Tehenovszki úr kérdése azt hiszem, hogy nagyon fontos, ön is tudja, hogy én a kockázati tőkét mindig támogattam. Ez most valóságá válik. Itt gyakorlatilag egy közpénzből kifizetett euróhoz három euró társul a magánszféra részéről. Most folyik a menedzserek kiválasztása, már alá is írtam egyébként az első menedzserrel a megállapodást, és most kell előteremteniük a privát forrásokat. Szeretném elmondani azt is, hogy néhány nappal ezelőtt Prágában jártam, és láttam az ottani vállalkozói közösséget. Véring asszony, egy nagyon részletes kérdést kérdezett a gyorsítóval, illetve az útkeresővel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az Európai Kutatási Tanácson belül nem fogjuk az összegeket rögtön felosztatni, feloszla, felosztani, tehát itt egy lentről felfel irányuló folyamatról van szó. De például az útkereső kapcsán ugye a gyorsított eljárás ba lépnek át a KKV-k, és így akkor látják majd a felosztást. Delunde képviselő feltett szintén néhány lényeges kérdést az éghajlati fellépéssel kapcsolatban. A cél nem változik, tehát itt nem arról van szó, hogy ez a cél megszűnne, ez ott van továbbra is, de az önkérdés ennél nehezebb volt. Ön ugyanis azt szerette volna tudni, hogy miért nem érjük el ezt a célt egyértelműen. Véleményem az, hogy ennek több oka van. Az egyik az, hogy a több lentről induló kutatás, ez nem lett beszámítva, nem vették figyelembe azokat a kutatásokat, amelyek hozzájárulnak az éghajlati célokhoz. Ezeket kezdetben nem vettük figyelembe, ugyanis lentről induló kezdeményezések voltak, nem tudtuk, hogy itt az éghajlatváltozásról volt szó. Nagyobb erőfeszítést kell tennünk ezért, Ön is említette a biztosítékokat, ezt meg is fogjuk tenni, hiszen hiszünk ebben. Nem arról van szó, hogy, hogy ne vennénk ezt komolyan, is remélhetőleg lesznek olyan fellépések, amelyek az éghajlatváltozással kapcsolatosak. Említette a tanácsot, remélhetőleg számíthatok a támogatására. És Szilikiotis képviselő azt kérdezte, hogy a magán közösség, a vállalkozások, illetve az akadémikus körök közti együttműködés, a nyílt társadalom, a nyílt adatok, illetve a nyílt hozzáférés, mindahhoz, ami közérdekű. Az adófizetők hozzáférés kell, hogy kapjanak ehhez, ez nem lehet zárt mindenki számára, az összes kutató számára Európa bármely részén hozzáférhetővé kell ezeket tenni. Ön említette, hogy ellenzi a katonai részt, ez azonban nem része a mi eszmecserénknek, hiszen a Horizon Europe civil jellegű, tehát nem katonai jellegű program. Úgyhogy ebből a szempontból biztosíthatom önt felől, hogy a jövőben ez nem fog változni, katonai kutatással nem fogunk foglalkozni és szerettem volna önt biztosítani a e felül. Aztán említette az országokat, a különböző országokat. Szerintem a a kutatásra úgy kell tekintenünk, mint egy hídra, egy összeköttetésre a különböző kultúrák között nehéz időkben. Milyen hidat tudunk kiépíteni egy adott országgal? Ön egy országot említett, a hidak mindig fontosak. Kappel képviselő, köszönöm szépen a az állandó támogatását, illetve az elismerő szavait. Azt hiszem, hogy a szinergia hatások, amelyekről is beszélt, ezek nagyon fontosak a jövő szempontjából, hiszen a strukturális alapok és a Horizon Europe működni fognak, Ön is említett, hogy itt nem alapkutatásról van pusztán szó, említette a 20%-os célt, amely nem szerepel ebben a javaslatban, de úgy gondolom, hogyha megnézi az eddigi lépéseinket a KKV-k szempontjából, a 20% fölött voltunk, biztos vagyok abban, hogy ezt fenntartjuk továbbra is, noha nem fogalmaztunk meg egy konkrét célt, és ezt ön észre is vette. De az igazság az, hogy Szerintem erre nincs szükségünk. Az Európai Innovációs Tanács és a Technológiai Intézet ezeket elő fogja mozdítani. Eduard Mártán kérdésére térnék át. Je trouve c'est vraiment l'idée des missions, l'idée Itt tehát nem tudom ezt jól talán francia megfogalmazni, de a kibocsátásokkal kapcsolatos kihívás. Ugye itt az akkumulátorok pontosan erről szólnak, hogyha tehát Európában létrejött egy olyan misszió, hogy büszkén kijelenthetjük, hogy mi hoztuk létre az első olyan akkumulátort, amely képes egy repülőgép mozgatásra, vagy egy olyan gépjárművet, amely zéró emissziós. Hát ez egy olyan dolog, amit értek ezt a büszkeséget. Most az emberek nem tudják pontosan, hogy mire is szolgálnak ezek az akkumulátorok. Nagyon sokféle akkumulátor példa van, ugye így 10 millióról esett szó, de még többet is akarunk tenni és ezen a területen mindenképpen missziókat óhajtok kialakítani, ez tehát egy nagyon jó példa. Marias úr, azt hiszem, hogy kölcsönösségre kell törekednünk, nem csak azt, nem szabad azt mondanunk, hogy minden szeretnénk védeni, az állampolgárokat szeretnénk védeni, és a legjobb módja ennek az, hogyha a viszonosságot kérjük el ezen országoktól ha én teszek valamit, ugyanakkor az illető ezt nem viszonozza, akkor nem kell ezen a területen tovább együttműködnünk. Tehát viszonosságot szeretnénk, és emellett ki fogunk állni. Kólicsek úr kérdését is szeretném megköszönni. Ugye említettem, hogy Prágában jártam néhány napja, Ön is érintette például a műszaki szakmákat, amelyek nagyon fontosak. Persze nem tudok végigmenni az ön által feltett összes kérdésen, de hogyan tudjuk ezeket a szakmákat vonzóbbá tenni? Úgy gondolom, hogy be kell bizonyítanunk azt, hogy ezen műszaki foglalkozások, szakmák kulcsfontosságúak az életben. A gyermekeknek ezt szemléltetnünk kell. Ha valaki a digitális világban szeretne elhelyezkednie, a kutatások és a művészetek közötti kapcsot létre kell hoznunk, és ezt valahogy szórakoztatóvá kell tenni, vonzóvá a gyerekek, a fiatalok számára, úgyhogy erre nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a programjainkban hogyan tudjuk ezt még vonzóbbá tenni. Ezt szerettem volna jelezni. Végezetül pedig, Teresa, nem tudok az Egyesült Királyság kormányának nevében válaszolni, de azt el tudom mondani, hogy a, hogy a javaslatunkban egyértelmű, hogy az Egyesült Királyság felé a kaput megnyitottuk, ez a kapu nyitva áll, és ez ebben a javaslatban annyira egyértelmű, hogy én most várok arra várok, hogy hogyan reagál az Egyesült Királyság, mert a harmadik országokkal való társulás nagyon egyértelmű, és az olyas valami, amiről beszélhetünk a jövőre nézve az Egyesült Királysággal, és elnézést kérek elnök úr, hogy ilyen hosszúra sikeredett. Köszönöm szépen, kitűnő tempóban pontos válaszokat adott, köszönöm az összes válaszát és köszönjük azt is, hogy kész az együttműködésre, mi is készen állunk, felkészültünk a nagyon kemény munkára is, és eh, remélhetőleg, ha mindent lezárunk időben, akkor minden rendben is lesz. Köszönöm, biztos úr. Uh, dear friends, ladies... Tisztelt barátaim, hölgyeim és uraim! Láthatják, hogy uh, az egyik témáról most áttérünk a másikra, minden egyes téma rendkívül fontos. Kedves barátaim, kérek mindenkit, If anybody would like... ha bárki is szeretne távozni a teremből, ami azt hiszem, hogy nem uh, lenne egy udvarias felkérés részemről. Azt kell kérjem, hogy hagyja el a termet, mert kezdenünk kell, kevés az időnk. Kedves barátaim, tisztelt barátaim, a következő pont a hetedik napi rendi pont. Eszmecsere Maria Gabriel struktúrált párbeszéd keretében a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztossal az több éves pénzügyi kerethez kapcsolódó újonnan elfogadott jogalkotási programokról. Mindannyian tudjuk, hogy ezek mennyire fontosak, nem áll sok idő a rendelkezésünkre. A digitális programok, valamint az Európai Hálózat finanszírozási eszköz digitális része, tehát a CEF digitális része és a digitális programok. Ezek természetesen a legfontosabbak, ezek mind rendkívül fontosak számunkra Természetesen más kérdésekre is rá lehet kérdezni, de jelezném, hogy kevés az időnk. Ezért, tisztelt barátaim, arra kérnék mindenkit, hogy tömören fogalmazzon, és a biztos asszonyt kérném fel, hogy a nyitó beszédét tartja meg, tartsa meg öni a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, mindenek előtt köszönöm ezt az alkalmat, hogy itt egy eszpecserére keríthetünk sort, amely megmutatja, hogy milyen fontos kéz a kézben a parlamenttel együttműködve tovább dolgozni, különösen az ITRE szakbizottsággal. Azzal kezdeném, hogy ez a pillanat különösen fontos, mert végleges kötelezettségvállalásokat teszünk a következő évtizedre. A bizottság megtette a javaslatait a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozóan. Elég korlátozott időben Ugyanakkor ezen javaslatok mindenképpen jelentős változásokat hoznak Európa számára. Egy modern költségvetést javasoltunk, amely az EU prioritásait meghatározza. Ezen költségvetésben a digitális területnek új és megerősített helye, kap, helye van. Ez együtt jár logikusan a költségvetési források megemelésével, sokkal következetesebb és stratégiai keretben, hogy sürgősen meg tudjunk felelni a beruházási igényeknek ezen a területen, ezen beruházások a digitális területen az összes tagállamot célozzák, az EU összes területét, mert csupán egy közös megközelítés révén lehet Európa erőteljesebb és versenyképesebb. Ugyanakkor mindezt nem tudjuk megtenni a parlament támogatása nélkül, ezért is keresek most itt támogatást engedjék meg, hogy megosszam önökkel elképzeléseimet azt illetően, hogy mire van itt szükség, hogy a digitális átalakulást végrehajtsuk. Itt természetesen egy erőfeszítésről van szó. Érzem ennek súlyosságát a Brexit kontextusában, de szükség van erre az erőfeszítésre, mert kulcsberuházások nélkül Európa és polgártársaink sokat veszíthetnek. Először is tehát a digitális terület támogatásáról szólok a következő több éves pénzügyi keretben. Ez négy fő elem köré csoportosul. Itt új európai programról, a digitális Európáról van szó, a kutatás és a digitális innováció finanszírozásáról, a Horizont 2020 keretében Carlos kollégám már lefolytatta önök ezt a gazdag eszmecserét, a digitális pillér, Európa összekapcsolását illetően, és a média, az Kreatív Európa program keretében. Először tehát a digitális Európa programról büszkén emelem ki első, hogy első ízben történik meg egy európai költségvetésben, hogy egy olyan programot javaslunk, amely a kiválóságot, az európai vezető szerepet erősíti a digitális átalakulás területén. A digitális Európa beruházásokat hoz magával, stratégiai területen, hogy megerősödjék az európai versenyképesség, és ez mindenki javára szolgál. Ezek a beruházások semmiféle esetben nem jelentenek majd megkettőzéseket, amiket a kutatás és az innováció területén teszünk, sem pedig olyan kezdeményezésekhez képest, amelyek a strukturális alapokból finanszírozódnak. Ezen program létjogosultsága egyszerű. Itt digitális, alapvető digitális kapacitásokat kell felépíteni, amelyek a jelenlegi helyében lépnek. Ehhez fontos a lényeges technológiákba beruházni, és a digitális átalakulást a polgárok szolgálatába állítani. Itt egy gyors fellépésre van szükség, hogy az európai költségvetésből finanszírozzuk ezt. Jelenleg a piac maga nem képes beindítani a szükséges beruházásokat. Itt széles gazdasági területekről van szó, és az európai költségvetést azért állítjuk itt ezen változás szolgálatába, hogy a piac hiányosságait orvosolja, a beruházások területén, a digitális területen Európában tudjuk, hogy a versenytársaink, akár Kína, akár az USA úgy döntöttek, hogy tömegesen beruháznak. A tagállamok egyedül nem képesek megfelelni a versenytársak beruházásainak globális szinten. Ez a 9 milliárd eurós költségvetés, ez erőfeszítést jelent a jelenlegi költségvetési kontextusban. Ugyanakkor a versenytársaink költségvetése alatt marad, és hogyha ezt bármivel csökkentenénk, az kockázatot jelentene, amely súlyos kihatásokkal járna. Ez ugyanakkor csak egy kiinduló pont a beruházásaink szempontjából, és bízom abban a képességünkben, hogy ennek a hatását maximalizálni tudjuk, egyrészt európai koordinációjunk révén, másrésztről azon pozitív jelzések okán, amelyeket ezek, ez a költségvetés magán és közberuházások számára jelent majd európai szinten. Ez a digitális Európa, ez az európai ö, digitális kapacitást erősíti majd kulcsterületeken, és ki bővíti a digitális ágazat erősségét a fő ágazatokban. Fontos ez a jövőben versenyképességünk szempontjából, és hogy Európa vezető szerepet játszhasson öt fő területen, azaz a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a fejlett digitális kompetenciák és a lehető legjobb felhasználása a a digitális kapacitásnak, valamint az interoperabilitás. Itt világos eredményeket akarunk elérni, az intelligen, a mesterséges intelligencia alkalmazása önmagában hatalmas növekedésével járt a globális GDP-nek, ugyanakkor európaiként ki akarjuk venni ebből részünket, ebből a változásból. Ugyanez igaz a kiberbiztonság területére, itt Európának vezető szerepet kell játszania a több éves pénzügyi keret végéig tartó időszakig. A Digitális Európa Program forrásokat ad a digitális képességek kifejlesztésére, ehhez szükség van a széleskörű alkalmazáshoz. Kifejezzük azon szándékunkat, hogy az Európai Unió segítse a digitális vállalkozásokat és iparágat. A második elem a digitális piac támogatására az új kutatási innovációs program, a Horizont 2020 jelentős plusz támogatást ad majd ennek a területnek, 16 milliárd euróról van itt szó. Ez egy szükséges jelzés ahhoz, hogy kutatóink és beruházóink továbbra is vezető szerepet alakíthassanak ki a digitális kutatás és innováció területén. A Horizont Európa egy plusz hozzájárulást ad a digitális technológia kifejlesztéséhez, és így meg tudjuk haladni azokat a kihívásokat, amelyekkel jelenleg szembesülünk. A digitális területen és az ipar területén generikus technológiákat kell kialakítani, mint például az intelli- mesterséges intelligencia vagy a robotika, az ellenálló képesség és a kiberbiztonság területén. Ez egy nagyon fontos téma. A nyitottás tudomány területén, az elektronikus infrastruktúra támogatásával, vagy akár az innováció területén hogy megerősítsük a forradalmi innovációkat, és támogassuk ezeket, és csupán néhány célkitűzésünk, ami az összekapcsolást illeti. Az európai összekapcsolási hálózat, ez a digitális európai hálózat összekapcsolási eszköz, ez a harmadik fejezet egy új elektronikus kommunikációs kód révén, itt még egyszer köszönöm Buzák elnök úrnak és a parlament jelentéstevőnek, de Castillo asszonynak és a többi árnyék jelentéstevőnek. Nos, ennek köszönhetően az az üzenetünk, hogy itt vannak már az eszközeink, hogy több magánberuházás jöjjön létre az Európai Összekapcsoltság szolgálatában, és valóban köszönöm kiváló munkájukat, együttműködésüket. Ugyanakkor, ha beruházásokról szólunk, akkor Tudjuk, hogy nagyon nagy volumenről van szó, hogy elérjük ezeket a célokat, ehhez plusz 150 milliárd euróra van szükség. Úgy becsüljük, hogy itt az európai költségvetés is szerepet játszhat, különösen a határokon átnyúló jelleggel rendelkező területeken, vagy azon területeken, ahol a piac nem tölti be szerepét. Így itt van a CEF2 digitális javaslatunk, amely kizárólag az összekapcsoltságra irányul, tehát a fizikai infrastruktúrára, a magas sebességű hálózatok esetében ez a digitális technológia alapja, a vállalatok digitális átalakulása európai szinten, valamint az ágazat korszerűsítése, úgy hogy egészségügy, a közlekedés vagy a közigazgatás csak példák erre, ez egy általános megközelítés egy-egy vetülete a nagyon magas sebességű hálózat kialakítása után. Az elektronikus távközlési rendszerek kiépítése magas kapacitásra, ez továbbra is nő ez a kezdeményezés, és itt a hangsúlyt a digitális összekapcsolási infrastruktúrára kell helyeznünk a javaslatunk a 3 milliárd eurós költségvetés elkülönítése. Ez az új CEF a határokon átnyúló jellegű projekteket támogatja majd, így például a határokon átnyúló 5G folyosó kiépítése, valamint azok a projektek, amelyek gigabites összeköttetést biztosítanak például kórházak számára, vagy iskolák számára. Ez a digitális CEF az európai háztartásokat is bekapcsolja nagyon magas kapacitású hálózatba, és itt beruházásokra van szükség az Invest EU vagy a struktúrás alapok keretében, amelyek ambiciózusabb módon járulnak hozzá ahhoz, hogy a digitális szakadékot megszüntessék. A negyedik és utolsó fejezete a digitális támogatásnak a következő költség, költségvetésben a média ágazat, a Kreatív Európa program, amelynek célja mindenek előtt az audiovizuális ágazatunk tá- versenyképességének támogatása. Ugye itt a digitális csúcs technológia alkalmazásának nagy tere van, és az audiovizuális ágazat egyrészt megerősítheti a kulturális kapcsolatokat az európaiak között, ezen kívül promotálni tudja alapvető értékeinket, közös értékeinket az Európai Unióban és a harmadik országokban. Ez a négy elem tehát, amelyek új megközelítésünk alapját képezik, a digitális ágazatba való beruházást, illetően 2028-ig, hogy ez az ágazat stabil legyen és gyümölcsöző, a következő időszakban fontos megvédenünk ezeket a költségvetéseket, és továbbra is számítok az, számítok az önök támogatására, hogy Európa mm, elnyerje az első helyet a gazdaság korszerűsítésében és a pozitív digitális átmenetben, mely teljes társadalmaink javát szolgálja. Most pedig várom véleményeiket, elképzeléseiket kérdéseket, megpróbálok majd ezekre válaszolni. Köszönöm. Clear speech, clear present. Világos beszéd, világos előadás, nincs túl sok időnk a két programhoz, a Digitális Európa és az Európai eh, Hálózati Összekapcsolás, a CEF. Erről a kettőről beszélünk. Megnyitom a vitát. Angelika Meliner előadó, a Digitális Európa program előadója. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm biztos asszony az előadását, köszönöm, hogy itt van ma velünk. A Digitális Európa program előadóként üdvözlöm a bizottság javaslatát, amelyet én nagyon jónak tartok. Szükségünk volt erre a kötelezettségvállalásra, az elmúlt évtizedben a digitális versenyfutásban már is nagyon sokszor elveszítettük a lendületet. Köszönöm a bizottság különböző szolgálatainak az együttműködési készséget, amiért kijött ez a javaslat. Biztos vagyok abban, hogy nagyon konstruktívan fogunk együttműködni a következő hetekben és hónapokban, és a munkánk eredménye jó lesz. Három év múlva indul majd a Digitális Európa Program. A parlament többször konzultált az elmúlt szemeszterben, szakértői szinten, és mind a bizottság, mind a parlament nagyon szeretné, ha minél gyorsabban előre jutnánk. Ez már a következő, az osztrák soros elnökség alatt lesz, a következő hat hónapban Pontos szerepet kap a digitalizáció az osztrák elnökség programjában. Gyors jogalkotás júniusban eh, reménykedünk. Ez június 27-én indulnak majd a háromodra egyeztetések, nyilván az együttműködés szellemében. Ahogy az elnök is kihangsúlyozta, jogalkotók eh, nagy feladatot kell, hogy eh, elvállaljunk, Különböző forgatókönyvek léteznek, a kutatókat, diákokat, különböző területek munkavállalóit szeretnénk segíteni. Több még a nyitott kérdés, bár több kérdés sikerült már megoldani de azért még nagy kihívás marad az, hogy világosan lássuk, hogyan fognak a gyakorlatban működni a szinergia hatások a különböző programok között, illetve az EU ügynökségek eh, kapcsán a eh, közvetlen irányítás. Eh, néhány konkrét dolog, a supercomputing a tíz legnagyobb globális vezető közül egyik sem európai. A top 100-ban 35 európai entitást találunk, és ezek is britek, ezeknek a sorsáról majd később kell dönteni. A magán befektetőink erőfeszítéseire is számítunk, és egy európai közös vállalkozás kapcsán várható előrelépés. Hogy a pillérek közötti szinergi hatásokat lehessen hasznosítani. Nos, ezt erősegítendő várjuk azt, hogy minél előbb sikerül megállapodni a joint undertakingről a supercomputing kapcsán. A kiberbiztonság kapcsán is felmerültek aggályok a közvetlen irányítással kapcsolatban. Ez az új entitás lesz majd ezért felelős. Biztos asszony, nagyjáboli határidőket tudna már mondani, és uh, mi lesz uh, az ENISA szerepe ezzel az új entitással kapcsolatban? Harmadsorban itt van a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia már korábbi K plusz F programokban és a robotika területén különösen kulcs szerepet kapott. Itt is van egy beruházási komponens, PPP konstrukciók és a legjobb száz európai mesterséges intelligencia terén kiemelkedő Európai Kutató Intézet kérdésem. Itt globális nagy cégek szabadalmai kapcsán nagyon fontos szerepet kap a szellemi tulajdon kérdése. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban tesztelt applikációk kapcsán a kisvállalatok ehhez nehezen férnek hozzá, ezért üdvözöljük a digitális hubok, csomópontok elterjesztését, amelyek segítenek a digitális megoldásokhoz hozzájutatni KKV-ket is. Áprilisban plusz másfél milliárd eurót jelentettek be, és a tagállamok egy koordinált tervet kell, hogy készítsenek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokra. Új digitális habok jönnek, kell, hogy létrejöjjenek a mesterséges intelligencia kapcsán 2021-re ezek már működő hábok kell, hogy legyenek. A digitális programok kapcsán a célkitűzéseket talán ki lehet terjeszteni a még fejlettebb digitális készségek támogatására, és én elsősorban ezzel szeretnék foglalkozni. A Digitális Európa eh, program szeretne katalizátorként működni, hogy eh, maximalizálni lehessen az európai pénzek hatékonyságát. De tisztázni kell ezzel a célral, nem a nemzeti erőfeszítéseket akarjuk kiváltani EU eh, finanszírozással, és nem akarjuk kiszorítani a magánberuházásokat fontos, hogy a harmadik ország ellenőrzése alatti entitások is működjenek. Még kimondottan csak a kiberbiztonság célkitűzéseihez rendeljük hozzá ezeket. Még meg kell látnunk, hogy mi lesz az Egyesült Királysággal, a Brexittel, de szükség van -e egyértelmű európai keretekre, amely lehetővé teszi harmadik országok számára is, hogy részt vegyenek a kiberbiztonságos kapcsolatos programokban, illetve a többi célkitűzés megvalósításában. Örömmel várom az árnyék előadókkal is a nagyon termékeny együttműködést. Köszönöm szépen, előadó Asszony! Most meghallgatjuk a frakciók képviselőit, Paul Rubig, Rubig először. Szeretnék gratulálni Gabriel asszonynak, a biztos asszonynak. Döntő fontosságú dosszié ez a jövő szempontjából. Hogyha sikerül, hogy a digitális belső piac egy valóban digitális belső piac legyen, akkor megnyertük a csatát. A biztos azt nagyon helyesen mondta, a piaci erők kudarcot vallottak sok területen, ma is így van. A politika még megengedte az oligopolisztikus struktúrákat több tagállamban, és hát ezek kezében van sokszor az irányítás. A távközlési cégek is veszítenek a wifi kapcsán. Hát szerencsére ezt a távközlési cégekkel szemben is sikerül támogatni. És ez már egy stratégiai kérdés. A Scientific Technology Option, az STO-k kialakításra kerülnek, a SZÁJ úgynevezett siló és a mm, vezeték stratégia ezek döntő szerepet kapnak. A úgynevezett silókban természetesen a reális világ, vagy a valóság digitális leképezését ehm, tároljuk Jelenleg ez egy címkártyával történik, és talán egy e-mail címmel, de kérdés az, hogy ez még időszerű, hogy az identitásunkat, a személyiségünket csak egy, egy címkártyával, vagy egy e-mail címmel tegyük biztonságossá. Itt más lehetőségek lenne szükség, ugyanúgy, ahol, ahogyan a virtuális oldalon is vannak más lehetőségek az identitásunk biztonságossá tétel vételére. A siló mellett ugye itt van a pipe, az 5G, a mm, különböző üvegszálas technológiák, melyeknek az elterjesztését fel kell gyorsítani, határon átnyúló struktúrák megtervezése, ezeknek nagyon fontos szerepeles lesz. Kérdésem az, milyen lesz a BEREK, az ÉSZER, az ENISZA és az összes többi ügynökség közötti együttműködés? Van-e itt elemezték-e a, hogy azt, hogy hogyan fognak ezek az ügynökségek kommunikálni? A machine learningről ugye már sokat tudunk, ki kivel nem kommunikál, de sok területen nagyon fontos lenne, hogy a különböző intézményeink, ügynökségeink a tagállamokban is jobban működjenek együtt a Communication Europe, hogy Európa hogy fog kommunikálni, ennek van központi jelentősége. Köszönöm szépen, Zorinyó kollega, az SND árnyék előadója. Szerettem volna köszönteni a biztos asszonyt, ez a digitális ez a digitális probléma már csak a mozgósított források összege miatt is egy komoly lehetőség Európa számára, hogy ne szoruljunk háttérbe most, amikor ez a forradalom végbe megy az egész világon. A szocialista frakció árnyék jelentéstevőjeként mindent eh, szeretnék megtenni annak érdekében, hogy a három intézmény konkrét válaszokat adjon az állampolgároknak Nyilván néhány perc alatt nem tudjuk megvitatni ennek a programnak a gazdag mi voltát, de szeretnék kitérni a bizalom kérdésére. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a forrásokról, az összegekről, de természetesen az is fontos, hogy az állampolgárok, akikkel együtt kell működnünk, bízzanak bennünk. Ugye megvitattuk a Wi-Fi for You EU kezdeményezést, a júliusi plenárison erről a kezdeményezésről is szó lesz. Ugyanakkor az a fogadtatás, amelyben ez a kezdeményezés részesült, arra készített bennünket, hogy megoldásokat találjunk. A nyolcas cikk értelmében egy fajta folyamatosságot, folytonosságot szeretnénk biztosítani ennek a programnak a Wi-Fi for EU 2 formájában. 120 millió áll rendelkezésre, így próbálunk választ adni az önkormányzatok, a települések óriási igényére, és van egy másik program is, amelynek során fel tudjuk használni az első programban felhalmozott tapasztalatokat. Ugyanis az emberek bizalmát meg kell szereznünk, és minél több lesz a bizonyom, annál többet fog érni minden egyes befektetett euró. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tosanovszki képviselő következik az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntöm a biztos asszonyt is az ITRE frakcióban. Nagyon örülök annak, hogy az a program, amelyet előterjesztett, összeegyeztethető azzal, ahogyan én elképzelem a digitális menetrend kialakítását. Az elmúlt parlamenti ciklusban előadója voltam a CEF javaslatnak, és akkor hosszasan beszéltünk a szélessávú internetről, a nagysebességű internetről, és az idő előre haladtával a javaslat egyre inkább karcsúsodott, azért, mert eh, nem láttuk eh, az egyértelmű irányt, azt, hogy eh, merre kellene haladnunk. Nem is tudom, hat hónapon keresztül vitatkoztunk erről az anyagról, és négy év elteltével még mindig nem elég egyértelmű az eredmény. Ezzel azt akarom mondani, hogy a nagysebességű internet Európa számára valóban egy nagy dolog, és kiérdemli azt a támogatást, amiről ön is beszélt. Ami azonban szintén fontos, az az, hogy egy egyértelműen meghatározott irányba kell, hogy mutasson. Amit szintén támogatok, és a szuperkomputerekkel kapcsolatos javaslat árnyékjelentéstevője vagyok. Látok itt egy akadályt és megint csak azt mondhatom, hogy a cseh köztársaságban szereztem tapasztalatot ezzel kapcsolatban, hiszen a, a 100 top ö, ö, szuperkomputer közül az egyik a Csehországban található. Tehát valóban arra kellene összpontosítanunk, hogy kit szeretnénk bevonni ezekbe a projektekbe. Ez egy nagyon nagy probléma, nehéz a közpénzeket, a közforrásokat a megfelelő módon elkölteni, az idő pedig csak múlik, ezért fel kellene gyorsítanunk ezt a folyamatot. Volna egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy ön is említette a jogalkotási terület egyszerűsítését, a digitális jogszabályozás egyszerűsítését. Ugyanakkor, ha nem lesznek jelentős magánberuházások, nem vihetjük sikerre ezt a projektet. Tehát hogyan szeretné ön ezt elindítani, milyen fajta lendületre számít, milyen fajta lendületre volna szükségünk, egyfajta Big Bangre volna itt szükségen, ezt ön hogyan képzeli el? és sok sikert kívánok ez a projekthez. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Dalunde képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Úgy tűnik, hogy a digitális Európával kapcsolatos programja egy igazi úti terv. Volna néhány kérdésem. Láthattuk, hogy a mesterséges intelligencia és a szuper számítás technika előtérbe került, hogyan tudjuk jobban kihasználni a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket, hogyha még, vannak, hogyha még mindig vannak ismeretlen területek, és az internet sebesség sem mindenhol megfelelő. Itt egy óriási információs ismeret szakadék jön létre, ami aláássa, feltörheti a belső piacot is. A széles sávú hálózatokat ki kell terjeszteni, a 100%-os konnektivitást kell előmozdítani, hogy a digitális szakadékot felszámoljuk első lépésként. Ez az egyik. Ami a képességeket illeti, arra tanítjuk gyermekeiket, hogy, gyermekeinket, hogy hozzáférjenek az internethez, de megtanítjuk-e számukra azt is, hogy az információt a informálástól hogyan különböztessék meg, hiszen ez Európában is ma egyre fontosabb. Ön úgy gondolja, hogy kellő figyelmet szentelenek a problémának? A közelmúltban egy kiberbiztonsági joganyagot terjesztett elő a bizottság, ugyanakkor az Európai Ügynökség számára elkülönített költségvetése cél eléréséhez nem elegendő. Ha nem duplázzuk meg a forrásokat, akkor gyakorlatilag semmit sem érünk el. És a meghekkelt eszközök problémáját sem kezeltük kellőképpen. Egy olyan gazdaság, egy olyan társadalom, amelyet a hekerek alá áshatnak, nem működik megfelelően, itt nagyra törőbbeknek kell lennünk. Köszönöm szépen, Barbara Kappel az INF nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Gratulálni szeretnék önnek a digitális ügyekért illetékes biztosnak, aki egy saját programmal áll elő. Ez nagyon fontos, hiszen itt 9,2 milliárdról van szó, és ezen források 78%-a három területre összpontosul a szuperkomputerekre, a mesterséges intelligenciára, illetve a kiberbiztonságra. Ugye erről már hallottunk részleteket a kollégáktól. Természetesen szükség van magánfinanszírozásra még ehhez. A szuperkomputerek, ugye tudjuk, mi történik Ázsiában, tudjuk, mit tesz az USA. Európának Európa számára a kvantum technológia támogatása egy helyes lépés volt, ez egy megfelelő döntés, ez a szuperkomputerekkel kellő szinergiahatást is előmozdíthat. A mesterséges intelligencia területén is van most egy nagyon jó hálózat Európában, ami az együttműködésnek kedvez, és a kiberbiztonság kapcsán a kollega is megemlített már egyet s Szerintem sem kielégítő az ennéz a költségvetése, hogy az összes intézkedést végrehajtsa a kiberbiztonsággal kapcsolatos jogszabálynak megfelelően, úgyhogy erről kérném a felvilágosítást, a további információt, és mi a helyzet a nemzeti ügynökségekkel is. Az ENISA fogja átvenni ezt a hatáskört, a tanács, a tagállamok döntenek, erről kérnék még pontosítást. A Digitális Európa program mellett hallottuk már, hogy a második legfontosabb program a digitalizáció terén a Connecting Europe Facility évi 3 milliárdot fordít a széles sávú internet kiépítésére. Ez rendkívül fontos Európában, ugyanis a digitális infrastruktúra nélkül nem lesz lehetséges megtenni a többi lépést sem, akár az 5G, a Wi-Fi for EU, vagy egyéb intézkedések, amelyeket a szuperkomputerek vagy a mesterséges intelligencia szempontjából szeretnénk előmozdítani a CEF. Szerencsére a következő időszakban 47%-kal több forrást kap, noha az egész költségvetésnek csupán a 7%-át fogják a digitális infrastruktúrára fordítani. Terveznek-e egyéb lépéseket? Hiszen említettük, hogy a jóváhagyás eljárásokat fel kell gyorsítani, hogy a határokon átnyúló infrastruktúrát is kiépítsük, és a tagállamokkal felveszik-e a kapcsolatot, hogy jelezzék azt, hogy gyors, szélessávú internettel kapcsolatos infrastruktúra képítése kulcsfontosságú, hogy így a koherenciát és a konvergenciát előmozdítsuk Európában. Köszönöm szépen! A hivatalos projektunk, illetve javaslatunk az ITRE bizottság részéről a következő évi költségvetésre vonatkozóan természetesen az ENISA számára több forrást akart. Ez volt a hivatalos javaslat, amelyről szavaztunk az ITRE bizottságban, ezt fontos figyelembe venni. Köszönöm. Tisztelt kollégák, ami az összes többi hozzászólót illeti, ketten szerepelnek még a listán. Edward Martin és Jaromir Kolicek. Parancsoljanak önöki a szó. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm biztos asszony a prezentációját gyors leszek. Nem vagyok teljesen megnyugodva, még akkor is, hogyha a digitális költségvetés nagyon alatta van a konkurenseinknek, mint Kína, ugyanakkor mégis egy nagy összegről van szó, és ez a szöveg, amit most készítünk elő a kiberbiztonsággal kapcsolatosan, a külföldi vállalatok szűrését illetően, ez még az alatt a követemények alatt marad, amire szükség lenne. Nos, a kiberbiztonságot illetően minden egyes országnak forrásokat kell biztosítani a magas szintű biztonság elérésére. Még akkor is, hogyha alatta vagyunk a konkurenseinknek, ezt sem szabad úgymond felkínálnunk tálcán. Ugye látjuk, hogy mi történik Kína és Trump között. A kínaiak Európa felé tekintenek, megpróbálnak vállalatokat, digitális vállalatokat vásárolni, amelyek nagyon magas szintű tanúsítással rendelkeznek és így módon valahogy a kínaiak tudását társfinanszírozzuk itt. Aztán ott van ez a fajta bög, az a Wi-Fi for Europe, ez most itt leállt, és egy új tender lesz októberben, ahogy hallottam, milyen kritériumok lesznek ott az, hogy az első kap meg mindent, hát itt mindenféle csalásokra nyílik lehetőség a komputereken. Most a szabályokat fogják alkalmazni az új tender kapcsán, vagy pedig szakmaibb követelményeket? Köszönöm. Elnök, köszönöm, Jaromir Kohlicek következik. Nos, én egyetlen kérdést szeretnék feltenni a magas sebességű internetet hogyan lehet egész Európában kialakítani, nem csupán a nagyvárosokban, hanem a vidéken is. Köszönöm. Thank you very much. Madame Commissioner. Köszönöm szépen. Biztos asszony, ennyit tudtunk mi hozzátenni, és várjuk az ön válaszait és észrevételeit. Nagyon köszönöm, elnök úr. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, pontos kérdéseket kaptam először is. Hát itt csoportosítanám a kérdéseket. Linár asszony, köszönöm a kérdését. Elég mély kérdés ez. Ugye a jövőbeli együttműködésnek örülök lehet érezni ezt a támogatást, a többi hozzászólóból is lehet érezni a támogatást a Digitális Európa program mellett, ugyanakkor is vannak kérdéseik. Nézzük a feltett kérdéseket. Mások is kérdeztek a HPC-t illetően, meg e, szeretném mutatni, hogy mennyire léptünk előre a tavalyi évhez képest. Ugye emlékeznek, hogy az elején 7 tagállam volt, most 20 a részese ennek. Ez a kezdeményezés, egy közös európai kezdeményezés kell, hogy legyen. Elemezzük a bolgár elnökség alatt a Joint Undertaking munkáját. Azért vetem fel ezt a kérdést, mert nagyon fontos, hogy világos irányítási szabályok legyenek a szavazatjogot, a részvételt illetően, foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ami számunkra fontos, az az, hogy ne veszítsük szem elől a KKV-kat. Fontos, hogy a HPC az mindenképpen egy közjó legyen, ne csak egy korlátozott közönséghez forduljon. Fontos, hogy az összes tagállammal a KKV-k, a kutatóink profitálhassanak belőle. És itt van a Digitális Európa program, 2,7 milliárd eurót akar ez beruházni, és még erőteljesebben ki akarjuk domborítani ezt az európai ambíciót a szuperszámítógépek vonatkozásában 2023-ig. Ez egy kötelezettségvállalás, ez egy beruházás, és ez ki egészíti szendékunkat azon szabályok kialakítását illetően, amelyek ezen projektet irányítják majd digitális innovációs habokat illetően olyan projekteket finanszírozunk, amelyeket a hubok hajtanak végre. A következő Digitális Európa programban ez kivételes lesz. Az első projekt a hab létrehozását finanszírozza. Fontos, hogy minden tagállamban legyen egy operatív, egy működő hab, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tudjuk egyesíteni erőinket, és elérni azt, hogy ezen digitális innovációs habok ugye nem öncélúak 2020-ig, hanem az a lényeg, hogy itt egy valódi hálózat alakuljon ki ezen digitális innovációs habok részvételével, el akarjuk kerülni a megkettőzéseket, és itt a hangsúlyt a KKV-kre akarjuk helyezni, hogy tesztelni tudják az új technológiákat, mielőtt döntést hozzanak, hogy beruháznak ezekbe. És itt egy fontos vetület, amelyet Linára asszony vetett fel, a digitális versenyképesség lehet lehetőségeit illetően, a kompetenciákat illetően. Ugye fontos, hogy minden régióban létrejöjjön egy ilyen hub, és akkor meg lesznek ezek a képességek, és a közeliség koncepció is fontos a polgárok számára. Csapatom foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a parlament támogatását nagyon kedvezően fogadom ezen témát illetően, a kiberbiztonság témáját illetően. Az Enisza szerepe pontos. Most itt van a NISZ irányelv, mégpedig május 9-e óta létezik ez. Az irányelv végrehajtása szakaszában vagyunk, ez a kiberbiztonságban az első jogszabály. Az emiszet illetően a parlament is dolgozik ezen, én nem akarok beavatkozni a parlament véleményének formálódásába, meg akarjuk erősíteni az operatív kapacitást, költségvetést, humán erőforrásokat az ügynökség esetében. És ugye amikor operatív kapacitásról szólok, itt a tagállamoknak adunk lehetőséget, hogy az Eniszától kérjék, hogy azonosítsa a sérülékeny pontokat, és aztán megpróbálják ezt korrigálni. Tehát az Ennisnak biztos nem lesz olyan szerepe, amely túllép a neki adott mandátum keretein. Nem lesz új entitás, úgymond. A kompetencia központ létrehozásáról beszélünk a tagállamokban, egy központi egységgel, és így meg lehet vizsgálni, hogy milyen beruházásokra van szükség a digitális kapacitás megerősítése céljából, és a humán erőforrásba való beruházást illetően is. Az ügynökség személyzetének egy része Brüsszelben dolgozik majd operatív célokat követve, hogy ezen információt csere a lehetőleg gyorsabban bonyolódhassék. Szeretném fel vetni a kérdést az ENISZA és a többi ügynökség együttműködését illetően. Ez most kezdődik meg. Én egész egyszerűen azért mondom, hogy körülbelül két hónapja írtunk alá egy uh, hallgatólagos megállapodást, a CERT, az Európol, az ENISZA, valamint az Európai Védelmi Ügynökség között, hogy sor kerülhessen az információ cserére, és továbbra is együtt építhessünk ki egy jobb ellenálló képességet a kiberbiztonság területén. Az ENISZA igazgatójával már beszéltem, minden egyes ülésünkön beszélünk erről, itt vannak az új technológiák, és meg kell próbálnunk mindezt a lehető leghamarabb megtenni. Ez a kérdés tehát továbbra is a figyelmem középpontjában lesz. Ami a bizalom kérdését illeti, illetve a Wi-Fi for You projektet, ez a két kérdés összekapcsolódik. Mi is történt a Wi-Fi for You projekttel? El kell ismernem, hogy a sikerünk áldozatává váltunk, úgymond, soha nem tapasztaltam egy ennyire masszív érdeklődést az önkormányzatok részéről egy európai projekt iránt egy rendkívüli mobilizációt tapasztalhatunk meg. Két hónap alatt 18 ezer nyilvántartásba vétel történt, tehát május 15-én, amikor beindult ez a projekt, akkor 3500 nyilvántartásba vételi kéremet kaptunk az 5 első másodpercben, 5000-et a 10 első másodpercben, és, és harmadik féltől kaptunk információt, hogy technikai problémák léptek fel, és valóban egyesek hamarabb tudtak kérelmet benyújtani, mielőtt megtörtént volna a bejelentésünk. Amikor 13 óra van Brüsszelben, 14 óra van Bulgáriában például a kokán. Tehát itt nem az önkormányzatokat kérdőjelezzük meg, Egyesek mégis kérelmezni tudtak hamarabb, mint ahogy bejelentettük volna a projektet, mások később. Noha az elvünk az, hogy az elsőnek jelentkező kapja meg a projektet, mégis ezt az elvet nem tartották tiszteletben, nem álltak fenn ennek a feltételei. Ezért döntöttünk úgy, hogy a tendert visszavonjuk, ezt az első tendert, Ugyanakkor az a kötelezettségvállalásuk, hogy az eljárás ne szenvedjen késedelmet az előirányzathoz képest. Hogyha az eredeti tendert követtük volna május 15-én jelentettük ezt be, akkor az első ezer kiválasztottnak már meg kellett volna kapni a szeptemberben a bejelentést. Most újra bejelentjük majd a tendert, kihirdetjük a tendert, és szeretném az önkormányzatokat biztosítani, akik már nyilvántartásba vetették magukat, hogy ezt újra nem kell megtenniük, mert benne vannak a rendszerbe, csak azt kérjük, hogy újra nyomják meg a gombot, adják be a pályázatukat. Csapatom nagyon keményen dolgozik, hogy ez az eset ne forduljon elő újra, és az a kötelességünk, hogy több forrást adjunk, hogy le tudjunk fedni több önkormányzatot. Tehát itt tartunk most, és természetesen számíthatnak támogatásomra, hogy lesz egy Wi-Fi 2, amely majd működik. Nem akarom ezt önök elrejte, előtt elrejteni, hogy ezt elég rosszul vettem ezt az egész ügyet, tehát ez egy szimbolikus projekt volt. Szeptemberben több önkormányzat lesz, tehát akik megkapják ezt a vouchert, és ez remélhetőleg működhet majd, és megvédhetjük ezt a projektet, és remélhetőleg képesek leszünk ezt működtetni. Tehát ezen témát illetően tényleg számíthatnak a támogatásomra, és személy szerint szeretnék mm, kimenteni magam a történtek miatt, elnézésüket kérni, ugyanakkor nagyon motivált vagyok, és koncentrált, hogy ez az eset ne forduljon elő újra. A digitális készségek kérdése nagyon fontos számomra, ezt tudják. A Digitális Európa programban 150 ezer euró van ezen képességek fejlesztésére. Ugye itt 350 ezer IT szakember hiányzik, a későbbiekben 500 ezer lesz a számuk. De nem ez a program az egyetlen, amely a digitális készségekkel foglalkozik megpróbálunk fellépni koordinációban más biztosokkal, gondolok itt az Erasmus Plus programra, a digitális oktatás cselekvési tervünkre. Június hónapban kezdődik meg a digitális esélyek programja, ugye itt 6000 diák határokon átnyúló stázsokat tarthat 4-5 hónapos időtartamban, itt 450 ajánlat van már a vállalatok részéről a platformunkon, és gondolom, hogy jó lenne, hogyha a választók körzetükben népszerűsítenék ezt a kezdeményezést. Itt nem csupán IT specialistákat akarunk vonzani, hanem humán tudományokkal foglalkozó és egyéb tudományokkal foglalkozó diákokat, hogy foglalkozzanak a blockchain-nel, az mesterséges intelligenciával, a magas teljesítményű komputerekkel, a webdesign témaköreivel. A digitális oktatási cselekvési tervben is előirányoztuk, hogy legyen a Wi-Fi for you az iskolák számára, az oktatók számára is vannak programok, mert túl sokat foglalkozunk a fiatalokkal, noha a negyedük azt mondja, hogy nem bíznak a tanárokban, mert nem ö, uralják eléggé az új technológiákat a tanárok az iskolákban. Tehát más biztosokkal koordinálva fontos ezt a területet is fejleszteni. Ez nem egy másodlagos jelentőségű dolog, Nincs hierarchia a mesterséges intelligencia, a képességek vagy a közadminisztráció és a magas teljesítményű komputerek között. Ez az öt terület, ahol mindenféleképpen egyidejűleg akarunk fellépni ezen stratégiai beruházás érdekében, ami a digitális infrastruktúrát és a leggyorsabb eljárást illeti. Most még nem tudok kötelezettséget vállalni, de dolgozunk rajta a magánberuházások a fehér zónát, illetően a vidéki és városi területek különbségei. Hát itt van a CEF, de egy vagy három milliárd eurós költségvetés növelés egyes régiók hasznára fordulhat. Ugyanakkor itt van az új hírközlési kódex, a magán beruházásokhoz jogbiztonságra van szükség, és pont ezt próbáltuk elérni az új hírközési kódexünk révén, hogy legyenek társ beruházási intézkedések, e, ez tehát a keretünk a következő évtizedekre, és szerintem ez a legjobb egyensúly, amit ki tudtunk alakítani a parlament, a tanács és a bizottság eredeti szövege között kitennék még a mesterséges intelligencia kérdésére. Nagyon fontos téma ez. A mesterséges intelligenciára irányuló stratégiánkban három dimenziót azonosítottunk, amelyek azonos jelentőséggel bírnak szerintünk. Meg kell erősíteni a technológiai ipari kapacitást, ehhez beruházásokra van szükség, célunk világos, 2020-ig másfél milliárd euró, együtt mobilizálva a magán és közberuházásokat, akár 20 milliárd euró beruházását is eredményezheti ez a következő időszakra. A második fontos cél a mesterséges intelligencia területén a társadalmi-gazdasági kérdések megvizsgálása, a munkaerőpiacra való kihatások, a képességek, szakértelem kérdésköre. Itt a digitális innováció haboknak fontos szerepük van, illetve a blueprint mechanizmusnak is, amely sokkal gyorsabb ágazati megközelítést tesz lehetővé, és a harmadik vetület ez az erkölcsi kérdések és a jogi kérdések taglalása, ennek van egy hozzáadott érték európai szinten. A parlament már eléggé előrelépett, Madi Delvo asszony ugye jelentést készített erről. Mi egy magas szintű szakértői csoportot hoztunk létre, ez a jövő héten ül össze. 52 szakértőt választottunk ki, és egy munkacsoportot hoztunk létre a tagállamok képviselőivel. Mielőtt idejöttem volna, velük cseréltem eszmét, nagyon világos volt, hogy amikor a mesterséges intelligenciáról szólunk, ez egy hatalmas lehetőséget jelent, ugyanakkor figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az emberek félnek attól, hogy elveszítik a munkájukat, nincs még bizalmuk ebben a területben, ezért fontos ezekkel foglalkozni, a digitális innovációs habok szerepe, a KKV-k, van ugye egy platform, formunk, amely a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és itt eszmecserét lehet lefolytatni, algoritmusokhoz lehet hozzáférni, ezek tehát az elemek. A mesterséges intelligencia esetében itt egy nagyon fontos pillanatot tapasztalunk meg a parlamenttel. Ez esélyt kínál Európa számára, hogy vezető szerepet kapjunk, Ugyanakkor saját európai megközelítést kell kialakítanunk, amely a társadalmi, gazdasági, jogi kérdéseket, erkölcsi kérdéseket egyaránt vizsgálja. Örülök tehát, hogy minden asszonyjal együttműködhetem ezen témát illetően. Nem tudom, hogy sikerült-e válaszolnom az összes kérdésre. Még talán egy utolsó kérdés. A kiberbiztonságot illetően újfent a tanúsítást illetően bízunk az Európai Parlamentben, amely most véglegesíti munkáját. Javaslatunkban az önkéntes alap szerepelt, amikor kiberbiztonságról beszélünk, nem hagyhatunk mindent a tagállamok kezében. Az Eniszenek ezért pontos szerepe van, ott van a tanúsítási rendszer, amit mi javaslunk, és ebben első ízben az iparnak és a tagállamoknak megvan a saját szerepük, és amikor a kiberbiztonságról beszélünk, akkor ez egy ellenálló képességet jelent a tagállamok szintjén, és megnézzük, hogy a híres blueprintet hogyan hozzák létre a tagállamok, a széleskörű támadások esetén milyen fajta együttműködés alakulhat ki operatív szinten. És ott van még egy másik javaslatunk. Ez a kompetencia centrum a tagállamokban, egy kiválósági központtal itt Brüsszelben, és így valóban beruházhatunk a szakértelembe, és a bevált gyakorlatokat köröztethetjük, többet dolgozhatunk az ellenálló képességen, a megelőzésen, és nem mindig adhok módon kell cselekednünk, aminek néha nagyon negatív következményei lehetnek. Itt meg is elnék, remélem, hogy a kérdések nagy részére tudtam válaszolni. Köszönöm szépen! Excellent! Köszönöm szépen! Kitűnő volt. Nincs túl sok időnk. Nagyon pontos, precíz válaszokat hallottunk, amit köszönök. A jövőben ugye nagyon sok munka vár ránk, ugyanilyen jól fogunk együttműködni. Kedves barátaim, holnap 10-kor szavazunk itt az ITRE szakbizottságban, holnap tehát 10-kor találkozunk.